Euh, Kedves kollégák, még nem vagyunk túl sokan, de biztos vagyok benne, hogy nem sokára tömegek csatlakoznak. Rendkívül sűrű a napi, rendi, a napi rendünk ma, úgyhogy nem tudunk tovább várakozni. Ez, először egy meghallgatással kezdjük, ez a napi rendünkön a 18. pont. Az európai szemeszter hatása a szociális és foglalkoztatási politikára a címe. Négy meghívottunk van, és kicsit paradox helyzetben vagyunk, hogy most tartjuk meg ezt a meghallgatást, amikor már megszavaztuk Fontenier kollégának a jelentését a plenárison az éves növekedési jelentésről, ami nagyszerű lehetőséget adott e szakbizottságnak, hogy az európai szemeszterről folytatott vitába is befolyjunk. Bizonyára tudják, hogy az európai szemeszter kérdése nem áll meg a szakbizottságunkban tartott szavazással, mert a második trimester a tagállamok bemutatóinak van szentelve. Ők fogják a nemzeti reformprogramjaikat bemutatni, és az ügynökségek majd ezeket konkrét ajánlásokba fordítják. növekedési és versenyképességi szerződések fognak ebből születni, ami a következő júniusi tanácsülésnek lesz majd a témája. Ők fogják előkészíteni Herman von Rompuy elnök úr segítségével, hogyha a több éves pénzügyi keret nem, és más egyéb ügyek nem fogják elvenni a levegőt és a helyet ezzel a témáról a tanácsülésen. De lényeg az, hogy a téma továbbra is aktuális marad, a munka folytatódik, és új dimenziókat is kap ez a vita. Részben Lope Fontani asszony jelentésébe már beintegráltuk a, az információinkat, de a 12-es következtetésében a tanács egy szociális dimenzióról is szól. Egy olyan pénzügyi és gazdasági unió, valós unió nem jöhet létre anélkül, hogy nem gondolnánk végig, hogy mindez milyen jelentőséggel fog bírni a szociális kérdésekre. Szerettük volna azért is megszervezni ezt a meghallgatást, mert nagyon élénk vitát folytattunk a szakbizottságunk, illetve a gazdasági szakbizottság a szociális hatásokról, egy ilyen, amelyet egy ilyen az európai szemeszter részét képező politika mix tud gyakorolni az életünkre. Tehát az európai szemeszter intézkedéseinek olyan szociális hatásai vannak, amelyek multiplikátor hatást fognak gyakorolni a szociális területen. Mielőtt a előadónknak adnám meg a szót, nem, mielőtt a meghívottaknak adom meg a szót, mondja az elnök asszony, a jelentéstevő asszonynak adom meg a lehetőséget, hogy egy-két konkrét kérdést, pontos kérdést tegyen fel, amelyek alapján szeretné, hogy majd bonyolódjon a meghallgatás. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban úgy gondolom, hogy rendkívül fontos ez a meghallgatás, hogy meghallgathassuk azt, hogy mit gondolnak a szociális szervezetek képviselői, illetve a kicsi szervezetek képviselői. Most pedig spanyolul folytatom. Tehát, ahogy mondtam, nagyon hasznos ez a meghallgatás, és óriási nagy kár, hogy nem tudtuk korábban megszervezni. Nem volt túl sok időnk a jelentés megszövegezésére sem, és a mai nap és a tavaszi Európai Tanácsi Ülés között Remélem még lesz lehetőségünk, hogy a különböző szervezeteket, társaságokat és a szociális partnereket meghallgathassuk még mélyebbre menően. És így a tanács is pontosan tudja, hogy mik az Európai Parlament prioritásai. Mi is tudjuk, hogy hogy is állunk. A szociális szervezetek álláspontját szeretnénk tehát még alaposabban megismerni. A jelentés előkészítése során eddig a foglalkoztatást témáját jártuk inkább körben. Nagyon sok munkanélküli van, különösen a fiatalok körében, elszomorító ez, de vannak hosszú távon munkanélkülként maradt személyek és idősebb munkanélküliek is. Érdemes lenne meghallgatni őket is, illetve a kis és középvállalkozások képviselőit, hogy legyen elképzelésünk arról, hogy mit tehetünk pontosan, hogy megoldjuk a problémákat, és tudjunk munkahelyeket teremteni. Aztán sajnálatosan ott van a szegénység aspektusa, minden típusú szegénységé. Az Európai Unióban nem engedhetjük meg, hogy ennyi szegény legyen. És ilyen széles körben elterjedt legyen ez a probléma. probléma. 2020-ig meg kell próbálnunk elérni a szegénység szintjének csökkenését, és tennünk kell valamit, hogy javítsuk a legsérülékenyebbek helyzetét, különösen a nők és gyermekek helyzetét. Meg kell vizsgálnunk, hogy mit tudunk tenni, milyen lehetőségek vannak az államok, a tagállamok kezében, hogy kiigazítsák ezt a helyzetet, megkönnyítsék az integrációt, és különösen azon családok társadalomba való visszafogadását, akik a leginkább szenvednek, és akiket leginkább érint a válság. Eljött az idő, hogy meghallgassuk a vendégeinket, Úgyhogy át is adom nekik a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Talán nem is kérdésként, de szeretném még hozzátenni. Így a agyam egy kis sarkában felmerült egy dolog – a valódi gazdasági és pénzügyi egység felé való tovább lépés gondolatát ismét felmerült, de ennek van szociális vetülete is. Hogyan tudjuk előmozdítani ezt az aspektust? Erről szeretném meghallgatni az önök véleményét. Először az javasolt sorrend szerint Jean Deplának adom meg a szót, aki a Toulouse-ból érkezett és közgazdász. Ő az egyik európai szintű automatikus stabilizációs eszközt propagáló tudósok egyike. Ez egy munkanélküli segélyt nyújtó, támogatást nyújtó eszköz lenne. Öné a szó. Merci Madame la Présidente. Comment je fais le micro Le micro Mikrofonon kívül hangzott el a hozzászólás. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, pervans. a munkaerőpiacról fogok beszélni, és arról, hogy hogyan lehet a jelenlegi elhatalmasodó munkanélküliség ellen fellépni. Angolul fogok beszélni, remélem, hogy még többen fognak érteni. Ez egy közös munkaanyag, Pierre-Olivier Branchard a Berkeley-ről és Jean-Pierre-ról, a Toulouse Egyetemről működött együtt ebben. Nem mi vagyunk az elsők, akik euró térségbeni automatikus mechanizmust javasolunk. Többen már ezt megtették, ugyanis szükség van arra, hogy az euró térségben transferekhez nyúljunk azért, hogy a sokkokat így lehessen feldolgozni, abszorbálni az összes aszimmetrikus sokkot. Tehát nagyon sok szakirodalom arról, hogy miért van szükség transferekre a virágzó régiókból a bajban lévő régiók felé az eurótérségen belül. A probléma az, hogy hogyan lehet ezt definiálni, és hogyan lehet ezt kiépíteni, azért, hogy valóban ez kiút legyen. És hogyha sarkítva akarok fogalmazni, minden tagállam szeretne ilyen munkanélküliségi mechanizmust, és természetesen az észak, elnézés, minden déli ország szeretne ilyet, és az északi országok és Németország pedig nem igazán um, támogatja ezt az ötletet. Nos, az újdonságában, amit én javaslok, az az, hogy nem az egész euró térségre vonatkozóan kellene egy ilyen munkanélküli segélyt bevezetni, hanem specifikus ösztönzőkre van szükség, amely mindenki számára elfogadható. Három pillére épül a javaslatunk. Az, mind a háromra szükség van. Az első nem igazán mondható újnak, az az, hogy erőforrásokra van szükség. A nemzeti szociális politikákból azért, hogy a kalibrációra legyen mozgásterünk, minden tagállam tehát a saját GDP-jének egy százalékát kellene, hogy beadja egy ilyen közös munkanélküliségi biztosításba az eurótérségen belül az euróhoz lehet ezt kötni, és éppen ezért a mechanizmus az eurótérség országaival foglalkozik csak. Nagyon fontos, hogy egy szakképzési komponense is lehetne ennek a mechanizmusnak, tehát a 17 ország számára egy vagy egy százaléknál kicsit többet kellene beadni a GDP-ikből egy ilyen munkanélségüli munkanélküliségi alapba, amelyet az Európai Bizottság, Bizottság felügyelhetne, és a parlament is részben felügyelhetni. A második pillére ennek a javaslatnak mi is? Ez már egy innovatívabb rész. Egy európai munkaszerződést kellene létrehozni. Minden euró térségbeli ország számára ugyanaz lenne ez, minden ágazatban. De ez önkéntes alapon működne, erre még visszatérek. Minden országban az egy N plusz 1 munkaszerződés lenne, tehát például nálunk Franciaországban jelenleg 17 különböző fajta munkaszerződés létezik, ez lenne a 18 azt hiszem, hogy Spanyolország, Olaszországban 33 van, tehát ez lenne a 34. Természetesen a szokásos résztvevőkkel kellene ezt kidolgozni, az Európai Bizottságot, az Európai Tanácsot is be kellene vonni, ezt önök még jobban tudják, hogy kikről nem szabad megfeledkezni. És természetesen számítunk az északi országok tapasztalatára. Itt a parlamentben, sőt Franciaországban sem tudja senki, hogy hogyan kellene valójában megreformálni a munkaerőpiacot. Ez egy rendkívül nehéz feladat, a, csak a svédek és a dánok azok, akiknek ez sikerült. Mi nem tudjuk, hogy hogy kell ezt csinálni. Úgyhogy alázatosan kell nekilátni a munkának, és amikor egy ország megpróbálkozik ezzel, Spanyolország, Olaszország, akkor messze nem tökéletes az a reform, amit bevezetnek, mert nincsen megfelelő bizalom a munkaadók és a munkavállalók között. Tehát általában a skandináv országokkal mindenképpen konzultálni kellene, és az európai munkavállalói és munkaadói szervezetekkel, és velük közösen kellene kidolgozni azt, hogy a lehető legjobb ilyen európai munkaszerződést hogyan lehetne megfogalmazni. Minden ágazatra, minden országra. Természetesen várható, hogy az északi országok a rugalmasságot fogják pártfogolni, a déli országok pedig a biztonságot, úgyhogy egyfajta ilyen flexicurity kompromisszum lenne elképzelhető, ami teljesen megfelel az európai elképzeléseknek. A harmadik pillár az, ami valószínű, hogy a leginnovatívabb, az az, hogy ez a szerződés önkéntes alapon működne. Mint már mondtam, rendkívül nehéz megfelelő, jól működő munkaerőpiacot nemzeti szinten kialakítani. A szakszervezetek az üzleti világképviselőivel küzdenek. Nem tudjuk, hogy mi a megoldás. Tehát itt az lenne az elképzelés, hogy decentralizáljuk az egyén szintjére a rugalmasság és a biztonság kérdését opcióként. Hogyha Pervans Berez egy kis francia vállalatánál alkalmaz engem, akkor én megbeszélem vele, hogy milyen ö, szerződést szeretnék, mennyi legyen a jövedelmezésem, milyen típusú szerződést szeretnék, stb. stb. Ö, de ebben az esetben akkor kétfajta munkaszerződést kínálna fel nekem. Az első a már meglévő nemzeti munkaszerződés típus, a már meglévő nemzeti társadalombiztási és munkanélküliségi biztosítási opciókkal. Tehát itt semmi újdonság nincsen. A második munkaszerződés, amit szintén elém raknának az asztalra, ugyanaz a ö, munkaleírás lenne, de az európai munkaszerződés keretein belül, amiről az előbb beszéltem a Flexi Security előtt. És az ezzel kapcsolatos biztosítás egyrészt az lenne, hogy lenne a nemzeti munkanélküli politika, munkanélküliségi politika, mely véd engem, másodszorban pedig engem védene még az európai munkanélküliségi alap is. Tehát, hogyha én szándékosan azt választom, hogy nagyobb rugalmasságot elfogadok a munkaszerződésemben, akkor ezért cserébe nagyobb biztonságot kapok, hogyha elbocsátanak. Tehát a rugalmassági döntés az nem a vállalaton fog, vállalattól függene, hanem az egyéntől, aki aláírja a munkaszerződést. És semmilyen kötelezettség nincsen itt. Természetesen az ilyen jellegű biztosításnak a, a tulajdonságai nagyon fontosak. Minden esetre ez a munkaerőpiac reformjával kapcsolatos vitát megkönnyíteni öm, időzített bomba a munkanélküliség kérdése Európában. A munkanélküliség egy része strukturális, a másik része pedig ciklikus, ezt nem akarom most részletezni, de van egy részletes javaslatom, amely csak egyfajta munkanélküliséggel foglalkozik. Az európai biztosítás ebben az esetben minden egyes munkanélkülit biztosítani a ciklikus munkanélküliség ellen. Tehát így a helyi nehézségeket meg lehetne oldani. Maga az elképzelés az, hogy csak akkor adunk pénzt, hogyha a reformot elfogadtak. Utolsó felvetés. Brüsszelben, Európában komoly vita van arról, hogy hogyan lehetne a politikákat szerződések alapján megoldani, a szakpolitikákat szerződések alapján megoldani. Engem egy ilyen makroszerződés gondolata nem igazán lelkesít, mert akkor az IMF mindig mögötte van. Mi egy olyan fajta ilyen szerződéset javasolunk amely akkor az egyén szintjén lenne decentralizálva, és azt gondoljuk, hogy a, a mi javaslatunk az egyfajta makroeszköz arra, hogy a recesszió ellen tudjunk fellépni, és tehát hogyha éppen recesszióban vagyok, akkor pénzt kapok, mert először tehát ez egyfajta pénztranszferrel kezdődik, utána pedig jön a reform. Köszönöm szépen ezeket a felvetéseket, mondja az elnök asszony, amelyel a vitánkat ö, ö, teszi gazdagabbá. Most pedig Gwynneman Angrinnek adom meg a szót, aki a kis és középvállalatok európai egyesületének a képviselője. Merci. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm szépen a meghívásokat is, viszont angolul fogom folytatni a felszólalásomat. Az ILO képviseletében kézműveseket és kis vállalkozásokat képviselek, és az UE APME-nek dolgozom, a svéd szakszervezetekkel is kapcsolatot tartok, és tudjuk, és elmondanám először, hogy természetesen a gazdaság nagyon súlyosan érintette a kis vállalkozásokat. A mérések szerint a konszolidációs intézkedések csak rontottak ezen, és az indexek megmutatják, hogy 2012 során csak lefelé változtak ezek a mutatók, tehát csak romlott a helyzet. A KKV-k ezek, ennek ellenére még mindig Európa legnagyobb foglalkoztató bázisát képezi, és a foglalkoztatás két harmadát adják, az összes vállalat 98%-át kitéve. Még mindig a válság ellenére is teremtenek munkahelyet, csak már nem minden ágazatban, és sokkal lassabban, mint az elmúlt években. A KKV-k, különösen a mikro és kisvállalkozások, nagyban, nagyon vonakodva bocsátanak el munkavállalókat, mivel hogyha javul a helyzetük, nagyon nehéz újra felvenni embereket, illetve a kisvállalkozások mindennapi működése is kárt szenvedhet, hogyha valakit elbocsátanak. Viszont új befektetéseket nem tudnak tenni, amíg az új keretek meg nem valósulnak. Ezek tehát az összes statisztikát alátámasztják, a 2011-es év közepe óta egyfolytában emelkedik a munkanélküliség, 2012-ben 10%-ot 10 ért el, különösen a hosszú távú munkanélküliség mértéke emelkedik, ugyanakkor 2 millió betöltetlen állás van Európában. A bizottság foglalkoztatási és szociális fejlesztési témákról szóló jelentése szerint is nagyon rossz volt a 2012-es év, de a leg feltűnőbb az az, hogy az északi és déli tagállamok között szélesedik a szakadék, és ez nagy aggályokat kell, hogy keltsen bennünk. Azok az országok, amelyek a válság előtt még bevezettek munkaügyi reformokat, tehát az a munkaerőpiac működését erősítették, azoknak a helyzete jobb, és ezekben az országokban már látszik a fejlődés, a versenyképességük, a növekedésük is javul. Ilyen országok Írország és Spanyolország. Viszont ezek a választ, változások nem, nem válnak rögtön munkahelyükké, hiszen tudjuk, hogy az ilyen változásoktól nagyon lassan indulnak el a munkaerőpiacon belül is észlelhető változások. A cél az az, hogy a a válságból való kilábolás foglalkoztatás emelkedéssel járjon. Nem túl egyszerű ennek a megoldása, és a válságból való kilábalásra adott megszorító válaszok a közszektorban mindenképpen rontották a foglalkoztatás helyzetét a helyzet sokkal rosszabb lett volna, hogyha a szükséges fiskális konszolidációt nem végezték volna el, hiszen akkor az egyre növekvő adósságok egyre nagyobb veszteségbe sodorták volna a közköltségvetést. A tehát, hogyha nem tették volna meg ezeket a megszorító intézkedéseket, akkor még ö, súlyosabb költségekkel járt volna ez. Az európai szemeszter, amely ö, koordinálja a mikrogazdasági és szociálpolitikai intézkedéseket, nagyon fontos szerepet játszik a gazdasági válságból való kiábalásban. Az éves jelentéstétel az új riasztási mechanizmus mind arra szolgál, hogy a makrogazdasági egyensúly hiányokat felfedezze, és az országspecifikus ajánlások is az európai foglalkoztatást támogatják. A fiskális konszolidáció és az adósság csökkentése nagyon fontos eszközök, de ezek magukban nem elegendők, különösen a munkaügy, munkaerőpiacon tett strukturális reformokkal együtt kell, hogy járjanak, és ezért üdvözöljük azt, hogy az hogy a 2013-as évben ilyen jellegű intézkedések fognak történni, tehát a fiskális konszolidáció növekedést támogató lesz, és a KKV-k számára könnyebb lesz a finanszírozáshoz való hozzáférés, a versenyképességet, a oktatás, képzés, a kutatásfejlesztés, valamint az innováció támogatásából fogják támogatni, illetve ösztönözni, modernizálni fogják a, az állami adminisztrációt. Ezek azok a prioritások, amelyek most léteznek, és ezek nagyon fontosak a fiskális konszolidáció szempontjából. Ugyanakkor azt is elismerik, hogy hosszú távú befektetésekre van szükség a kilábaláshoz. A júliusi, tavaly júliusi tanács nagyon jól értette, hogy a megszorító intézkedéseket egy strukturális reform követelményével kell kiegészíteni, ugyanakkor a megvalósítás még mindig nem indult be. Mindenki számára világos kell, hogy legyen, hogy a magánszektorban kell munkahelyeket teremteni. A bizalmat úgy tudjuk megteremteni, hogyha először lábra állítjuk a pénzügyi szektort, és hogyha a munkaerőpiacot az újonnan belépő vállalatok számára is megnyitjuk, segítjük neki a, nekik a vállalkozás kezdést, és a KKV-knak ebben igen nagy szerepük van, hiszen helyi és regionális területen is meg tudják ezt tenni, ezért a növekedést támogató hosszú távú befektetések a költségvetés hiány küzdelmét, hiány elleni küzdelmet ki kell egészítsék. A fiskális konszolidációs intézkedéseknek tehát jobban figyelembe kell venni minden ország sajátos helyzetét. Az Európai Bizottság is a 2012 áprilisi foglalkoztatási csomagjában kihangsúlyozta, hogy a munkaerőpiacot meg kell reformálni, és és a legfontosabb kihívások most abban állnak, hogy nemzeti szinten is teljes mértékben megtart, átültessék a rendelkezéseket, illetve hogy ezt EU szinten alaposan ellenőrizzék. Az európai szemeszternek E, kéz a kézben kell járnia egy jobb gazdasági és szociális irányítással, amiben teljes mértékben bevonjuk a szociális partnereket minden szinten, az Európai Unió szintjén is. Ehhez még az kell, hogy hozzájáruljon, hogy a munkanélküliség ellen küzdeni kell, és növelni kell a foglalkozás, foglalkoztatást. A magánszektor fő hajtóereje is a KKV kell, hogy legyen az európai ipar ugyanis rájuk épül, tehát, hogyha egy új vállalkozási magánszférára vonatkozó klímát teremtünk, akkor elindulhatunk a gazdasági fejlődés útján. Mayer, Jorge Nuno Mayernek adom meg a Caritas Európa főtitkárának a szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy a Caritas Európát meghívták, hogy bemutathassuk álláspontunkat az európai szemeszter szociális és foglalkoztatási politikára gyakorolt hatásáról. 46 európai országban vagyunk jelen, több mint 160 országban globálisan. A ki rekesztés és a szegénység áldozataival foglalkozunk. Ma 23 Európai Uniós tagszervezetünk véleményét fogom elmondani. Nem szabad az Európa 2020-as köt elkötelezettségekből engedni, amelyet nemrég írtak alá a tagállamok. Minden évben az éves növekedési felmérést összehasonlítjuk, megvizsgáljuk. A Caritas Európa árnyék jelentést készít erről, amit ki is osztottunk önök között, de az ajtó előtt is elérhető néhány példány. Ezt az összehasonlító munkát csak azon területeken végezzük el, ahol az emberi tényező fontos, a szegénység csökkentése, foglalkoztatás és oktatás. E három területben közös az, hogy azonnal. A Caritasban globálisan dolgozunk, nagyon gyakran természeti katasztrófák után segítünk az embereknek. Ebben az esetben ember által okozott katasztrófát érint a munkánk, ami az európai társadalmakat érinti. A pénzügyi ágazat rossz gyakorlatainak következtében óriási károk keletkeztek az Európai Társadalmi Szövetben, és ez növekedik. Azonnal lépnünk kell, hogy ezt megszüntessük. Tudjuk, miről beszélünk. Görögországban, Spanyolországban a fiatalok munkanélkülisége közel áll a 60%-hoz. A legtöbb európai országban drámai a nő a munkanélküliség. A karitásztól egyre több segítséget kérnek a vállalkozók, a gyerekes közép, középosztálybeli családok, bevándorlók, stb. Azért, mert nagyon csökkent a bevételük a megszorító intézkedések miatt. Az éves jelentéseket mindig a korábbi éves jelentésekhez hasonlítjuk, hogy lássuk, hogy milyen intézkedések történnek. A szegénység elleni intézkedések mennyiség egyre csökken. Európában vannak eszközök, de ezeknek önmagában nincs értelme, hogyha nem elég határozottak és konkrétak a, ahhoz, hogy a tagállamoktól szegénységcsökkentési intézkedéseket kényszerítsenek ki a szegénység eltörlése és az intézkedések ketté váltak. A megszorító intézkedések nem, hogy nem csökkentik, de növelik a szegénységet. A megszorítás az egyenlőtlenségek növekedésében és a szegénység terjedésében teljesedett ki. A nemzeti reformprogramok csak marginálisan érintik a szegénység kérdését saját felmérést is végeztünk öt országban a gazdasági válság hatásairól. Ezt múlt héten Dublinban mutattuk be. Ez is az önök rendelkezésére áll. Megmutatja, hogy a megszorintészekedéseknek milyen hatása van a legsérülékenyebbekre, és milyen ördögi kör kezdődik ezzel. 2013-ban kezdtük ezt, az Európa 2020-as stratégiától már csak 7 e- évre állunk, és nagyon távol állunk a célok elérésétől, ezért lépni kell. Egész generációk veszélyeztetettek, hogy a szociális életből és a munkaerőpiacból végképp kirekesztődjenek. A Caritas szerint ma nagyon könnyű munkanélkülivé és szegényé válni, de egyre nehezebb ebből kikerülni. Hogyha az embernek nincs hozzáférése a munkaerőpiachoz, nem lesz bevétele, és nem lesznek szociális szolgáltatások elérhetőek számára. Az európai szemeszter úgy tűnik, mintha nem, ez egy dogma, mely szerint nincs köze a, az Európa 2020-as stratégiához. Ezek a dogmák azonban oda vezetnek, amit a karitásznál nap mint nap látnunk kell. Ahhoz, hogy egy bankot megmentsenek, ahhoz az otthonából kidobnak egy idős embert, vagy egy gyerekes családot, ahol a család föl lehet, hogy öngyilkosságba menekül. A Karitásban azt kérjük, hogy legyen koherencia a szociális és a gazdaságpolitikák között, és az Európa 2020-as stratégiák között. Jobban kell reagálni a szegénység által jelentett kihívásokra, és konkrét iránymutatásokat kell a tagállami szakpolitikáknak mutatni, hogy felléphessenek ezen célokért. Konkrét célokat kell kitűzni, hogy a legsérülékenyebb csoportok problémáit megoldják. Különben egy egész generációt fogunk elveszíteni. Nem lehet túl sok erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy munkahelyet teremtsünk a fiataloknak, fiataloknak hogy a, az ördögi körből kikerüljünk és megvédjük a gyermekeket. Az Európa 2020-as célok mellett a szegénység csökkentési célokat is nagyon fontos elérni. A Caritasnál azt kérjük a tagállamoktól és a politikusoktól, hogy tegyék meg azt, amit megígértek 2010-ben érjék el a 2020-as célokat, és ezeket igazítsák hozzá a gazdaság stabilizációjának a programjához, ne fordítva. Az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerepe van a nemzeti parlamentek és az Európa 2020-as stratégia befolyásolásában. Köszönöm, hogy meghallgattak. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Claude Emmanuel Triumphnak a munkaügyi Az Astres nevű társaság igazgatójának adom meg a szót. Köszönöm elnök azt. Természetesen a mi egyesületünkön belül megtalálhatóak szakszervezetek, munkadói szervezetek és partnereinkkel több programot indítottunk az elmúlt években a munkajogreformjáról, a szociális védelemről, vagy a szociális párbeszédről, és ezek alapján próbálom 7 percben elmondani azt a pár dolgot, amit az európai szemeszter és a szociális politikák hatásáról szeretnék elmondani. Első megjegyzésem. Ez a program alapvetően eltére a korábbi programoktól amikor a partnereimnek felteszem ezt a kérdést az európai országokban, akkor általában az a válasz, hogy nem. Papíron közelítettük a dolgokat egymáshoz, koncentráltuk az eljárást időben, lerövidítettük magát az eljárást, de ami a tartalmát illeti, ami a koordinációt illeti, egyrészt a tagállamok között, másrészt pedig a szakpolitikák között nagy előrelépések voltak-e? Hát egyelőre nem akarom már csirájában ö, ö, megszakítani ezt a folyamatot. Tehát egyelőre azt tudom mondani, hogy nem érzékelhető ez a különbség. De beszéljünk egy kicsit a tartalmáról a programnak. A néppárt és a szociáldemokraták úgy látom, hogy komoly tárgyalásokat folytatnak, de azért azt szeretném mondani, hogy mégiscsak egy elég érdekes meghallgatás folyik most. Hát ők azt csinálnak, amit akarnak, Visszaadom a szót az előadónak. Euh, sur le contenu. Euh, il est extrêmement intéressant de faire une analyse. Tehát ami a tartalmat illeti, nagyon érdekes a bizottság ajánlásait uh, horizontálisan elemezni, ami a szociális politikák és a foglalkoztatás politikákat illeti. Ezeken belül van egy rendkívül határozott dolog. Itt most a foglalkoztatáspolitikára fogok koncentrálni, általában a szociálpolitikán belül erre szoktunk leginkább odafigyelni. Azt szeretném elmondani, hogy ez mind, ezen az ajánlás mind abból a feltételezésből indul ki, hogy a versenyképességhez strukturális reformra van szükség a munkaerőpiacon. Márpedig két megjegyzésem lenne a mi hálózatunkon belül. Az első, hol van a bizonyíték erre a dogmára. Tíz éve állandóan ezt hangoztatják, anélkül, hogy bárki bármikor komolyan értékelte volna az erre vonatkozó állami politikákat és annak az eredményeit. Második felvetés. Úgy teszünk, mintha elhinnénk, hogy a munkaerőpiac strukturális reformja a gazdaságunk versenyképességének a feltétele. Hosszasan lehetne erről beszélni, most erre nincsen itt időm, csak egy megjegyzésem lenne. Mit nevezünk mi strukturális reformnak? Hogyha konkrétan megnézzük az ajánlásokat, ezen strukturális reformok kizárólagosan csak abba az irányba mutatnak, hogy csökkenteni kell a társadalmi védelmet, hogy csökkenteni kell a munkaerőpiac védelmét egy elméleti versenyképesség érdekében, amit soha nem lehetett eddig bizonyítani. Harmadik megjegyzésem, és ez pontosan ennek a munkának a paradoxonjához tartozik. Amikor megnézzük az ajánlásokat, nagy részt az egészségügyi vagy a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságáról beszél, a kollektív tárgyalási rendszerekre vonatkozik, a bérezési rendszerekre vonatkozik, és hát hol is van itt az ellentmondás? Az ellentmondás abban áll, hogy Európa eddig nem volt hajlandó közösségi hatáskört adni, de amikor az európai szemeszterről beszélünk, akkor hirtelen mégiscsak megjelennek a közösségi hatáskörök. El kell ezen gondolkozni, és persze különböző nézetek lehetnek ezzel kapcsolatban, mindegy. Azt gondolom, hogy biztos, hogy ez ki fog hatni középtávon a polgárokra. Hiszen nehezen lehetne azt mondani, hogy ma Európa a nyugdíjrendszerekkel kapcsolatban ajánlásokat tesz, de amikor az ezzel kapcsolatos ajánlásokról van szó, akkor semmi, semmit sem lehet kötelezővé tenni és ugyanez igaz az egészségügyi rendszerekre és a bérezésre is. Tehát szeretném ezt az ellentmondást kiemelni ezzel a munkával kapcsolatban. Harmadik fejezet, amit megjegyeznék. Vannak olyan dolgok, amelyek csak nagyon röviden jelennek meg. A munkahely minősége, erről szinte nem beszélünk. Tehát a foglalkoztatást terjesztése az, ami a legfontosabb és mindenek felett álló. No de megkérdeztük az európai polgárokat arról, hogy mi történik ezzel kapcsolatban. Nézzük meg, mi történik például Németországban ezzel kapcsolatban. Még valami. 2008 óta, és hát az önök munkája is ezt tanúsítja, több mint két millió munkahely szűnt meg a vállalati átszervezések miatt. Van-e bármilyen ajánlás arra, hogy ezen átszervezéseket előre hogyan lehetne megszervezni a bizottsági anyagban? Szinte sehol nincsen ilyen. További kérdés. A bizottság ajánlásai foglalkoznak-e azzal, hogy e, ezt a koherenciát a gazdasági átmenet érdekében lehessen felhasználni? Hát, hogyha megnézzük az egyes tagállami ajánlásokat, akkor megint csak azt látjuk, hogy alig-alig jelenik meg az ajánlásokban ez a megközelítés. Még több ilyen példát felhozhatnék, de mivel nincs több időm, zárásként öt megjegyzésem lenne. Úgy tűnik számunkra, hogy a mostani munka kontextuson kívüli, mint hogyha a válság nem is létezne. Vagy megfeledkeztek róla, vagy csak az államháztartási problémákon keresztül jelenik meg, de a polgárok véleményével nem foglalkoznak. Másodszorban. Ez a mostani anyag negatív szociális üzenetet küld a legtöbb európai polgár felé, és azt gondolom, hogy valóban ma fel kell tenni a kérdést, hogy hogyha prociklikus üzenetet szeretnénk, az-e a célunk, vagy az, hogy anticiklikus legyen ez az üzenet, tehát hogyan tudunk a jövőre felkészülni. Harmacsorban. tényleg a válság semmin sem változtatott? Az az érzésünk, hogy nincsen koordináció, ha nincsen erre ösztönzés. Márpedig a bizottság foglalkoztatási és szociális üzenete nemhogy nem változott, a válság egyáltalán nem hatott ki rá. Például hogyan beszélhetünk most flex security bizonyos országokban, amikor annak az alapfeltételei sem csennek meg? Másodszorban nem megfeledkeztek róla, hanem egyáltalán semmilyen ambíciója nincsen a bizottságnak ezen a területen. Talán még van valami ambíció a bizottságban arra, hogy mérehetően megreformálják a szociális mechanizmusokat, és ez szükséges, ezt senki sem vitatja. Hogyan lehet a szociális területet egyrészt a munkavállalók szerződéseihez és a vállalatok felépítéséhez igazítani. Itt valóban ezen el kell gondolkozni, de semmilyen ambíciót nem látok. Az utolsó meglátáson pedig hogyan lehet koordinálni, hogyha nincsen erre semmilyen ösztönzés? Elnök, köszönjük ezen felvetéseket, megjegyzéseket. Nagyon fontos üzenetek hangzottak el a szakbizottságunk szempontjából, legyen az az európai szemeszter, vagy azon túlmenő kérdésekben, hogyha meghallgatjuk az egyes előadásokat, akkor valóban ezeknek az iránya pont az, mint a miénk is itt a parlamenten belül, máshol a tanácsban vagy a bizottságnál másként próbálják a válságot kezelni, csak az államháztartási kérdések fényében. Hát ez, erre próbálunk mi jobb egyensúlyt kialakítani. És azt gondolom, hogy mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel, és ma délután is éppen ezt tesszük. Ha ki szeretne feltenni kérdést? Steven Hughes? Előadó asszony nem. Alessandro Szerkásznak adom meg a szót. Gracias, señora presidente. Bueno, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a négy előadónak, hogy ilyen különböző háttérrel rendelkező előadóknak, hogy el felvázolták a helyzetet. A szociális aspektus nem hagyhatjuk figyelmen kívül az európai szemeszter során. Az európai kormányok célja az volt mindezzel, hogy foglalkozt, hogy, a, hogy munkahelyeket teremtsenek, hogy a mindennapi életünket életminőségünket javítsák, de úgy tűnik, hogy valahogy időközben, útközben egy kicsit eltévedtek, mert inkább csak az eszközökre koncentráltak, a politikákra, a makrogazdasági faktorokra, ahelyett, hogy a célt tartották volna szem előtt. Úgyhogy inkább az célok lettek, az eszközök lettek maguk a célokká, ahelyett, hogy a szakpolitikai célokat szolgálták volna, és hát ezzel az egészet a feje tetejére állítottuk. Úgy tűnik, hogy mind a négy előadó azt sugalmazza, hogy ez így nem működik, valamit meg kell változtatni. Négy éve látjuk már, hogy az állampolgárok szempontjából egy folytában romlik a helyzet, és a makrogazdasági politika, a makrogazdasági kiigazítások egyáltalán nem azt az eredményt érik el, amelyet szerettünk volna. Egyre több dolgot pusztítunk el, az emberek belénk vetett reményét is, és a rendszerben vetett reményt is tönkretesszük. tesszük nagyon fontos pontot említett meg az egyik felszólaló, mégpedig azt, hogy miért nem készítünk egy helyzetelemzést, és miért nem nézzük meg azt, hogy a politikák működnek, vagy nem. Végül is paradigmaváltásra is van lehetőség, amennyiben kiderül, hogy a politikák nem működnek. Hát nézzük meg, hogy milyen hatással vannak a politikák, úgy tűnik, hogy erre egyelőre nincsen hajlandóság, kicsit dogmatikus alapon közé, kölítjük meg ezeket a dolgokat, azt mondjuk, hogy ezektől a politikáktól nem akarunk eltérni. Triumfúrnak elmondanám, hogy Spanyolországnak van vagy egyfajta ilyen laboratóriuma erre a célra. Nagyon sokáig a munkaerőpiac megreformálása volt a legfontosabb célunk, hogy pontosan legyen rugalmasabb a helyzet, hogy a vállalkozások könnyebben el tudjanak bocsátani munkavállalókat, és tudják csökkenteni a költségeiket és mindennek mondom a lényege a rugalmasság lett volna, de azzal járt, hogy nagyon sok embert, munkavállalót elbocsátottak, és nem váltotta be az ígéreteit ez a ez az intézkedés. Úgyhogy triumfur, amikor a strukturális reformokról beszélünk, akkor abban sajnos a biztonság nem tartozik bele. Mert a munkanélküliek száma nem csökkent és mindezek az intézkedések a reform szent nevében mentek végbe. A határozatlan idejű szerződések száma is megváltozott, egyre több a határozott idejű, vagy az ideiglenes szerződés. Elnök asszony, nagyon fontos tehát ez a beszélgetés, és egyszerűen meg kellene jelölnünk, hogy milyen elemeket kellene kicserélni a politikánkban, egyszerűen meg kellene próbálni a jelenlegi vagy hagyományos megközelítésnek alternatívákat találni. Köszönöm, Filibula. Köszönöm, elnök asszony. Nincs konkrét kérdésem, de szeretnék köszönetet mondani a felszólalóknak a gondolataikért. És egy személyes megjegyzésem lenne. Jól hallottam, hogy minden felszólaló rámutatott a gazdasági válság és a megszorító intézkedések hatására a szociális területre és a foglalkoztatásra az európai területen. És értettem azt is, hogy Triumph úr mit mondott a paradox helyzetről, hogy nem mindig koherens a hozzáállásunk és a valós helyzet. Az Európai Unió egy válság helyzetét, válság következményét kell, hogy most kezelje. Bizonyos nagyvállalatok és társaságok valaki más is felvetette ezt a problémát, kevés eszközzel rendelkeznek. Mi néhány irányelvet, iránymutatást tudunk nyújtani, de nincs valós hatalmunk. Nem tudunk olyan jogszabályt alkotni, amelyel kötelezzük őket, vagy koordináljuk a munkájukat. Úgy gondolom, hogy nincs, nem vagyunk elég ambíciózusak ebben a több éves pénzügyi programban a foglalkoztatás területén. Ugyanazt kéne tenni, hogy amint a gazdasági válsággal kapcsolatán tettünk, kellene egy közös szociális kormányzás. A szubszidiaritás tekintetében új tanulmányokra van szükség, hogy nem tudunk-e még tovább menni ebben a koordinációban, ezen a területen. A bizottság javaslata, hogy legyen egy fiatalokra vonatkozó garancia, ez nagyon pozitív, de ez a tagállamokon még át kell, hogy menjen, és nem lesz közvetlen hatása az Európai Unióra. Illetve nem az Európai Unió közvetlen hatása fog érvényesülni, hanem függünk a tagállamoktól. Ezért tovább kell folytatni a tagállamokkal és a tanácsra a gondolkozást, hogy ha egy kicsit jobban tudjuk összehangolni a munkánkat. És amit Triumf mondott, arra utalnék vissza, hogy impulzus nélküli koordináció az nem elég több ösztönzőre van szükség, hiszen vannak is ilyen eszközeink Európában, hogy a, van egy elképzelésünk arról, hogy a szociális területen és makrogazdasági szempontból is szeretnénk inkább együtt lenni, de eddig nem tudtunk megfelelően összehangolni a fellépéseinket a koordinációs módszernek, a, ami eléggé elavult, egyelőre a korlátait látjuk, úgyhogy sokkal jobban kell tudnunk nem feltétlenül harmonizálni, hanem egymás felé közelíteni. A szubszidiaritás helyett azt hiszem, hogy a szociális területeken inkább az együttműködésre kéne hangsúlyozni. Steve. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az előadóknak a nagyon érdekes ötleteket. Két konkrét megjegyzésem, aztán egy általánosabb lenne. Az egy első kérdésem Deple úrhoz szól. Egy munkanélküliségi biztosítási mechanizmus ötlete valóban kiváló, de látjuk, hogy a tanács mennyire lassan kezel más nagyon okos ötleteket, úgyhogy nagyon sokáig fog tartani, vagy tartana a tanácsnak ennek a keresztülvitele. A beszámolója végén feltette azt a kérdést, hogy Németország vagy Hollandia miért venne részbe, részt egy ilyen rendszerben, de ezt nem igazán értettem, hogy mi lett volna a válasz, úgyhogy szeretném ezt még egyszer kérd, megkérdezni. Aztán Triumf úr megjegyzésére, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy az IGS e eh, egy eh, külön megállapodást írt alá eh, Írországgal, Portugáliával és Görögországgal, amely ko konkrét kihatással van a kollektív szerződésekre, tárgyalásokra, a nyugdíjakra és a fizetésekről szóló tárgyalásokra is. És ö, ez annak ellenére történt meg, hogy Európában ennek nincsen meg a jogi alapja hiszen az az, az éves növekedési felmérése erre nem vonatkozik. Aztán Amgrén asszony azt mondta, hogy a megszorítások szükségesek voltak, és hogy ezek nélkül nem jutottunk volna előre. Abban egyetértek, a szocialisták nevében, hogy tényleg szükséges volt a fiskális konszolidáció, de abban nem, egyet, nem értünk egyet, hogy ezt ilyen sebességgel és ilyen mélységben kellett meg, volna megtenni. Elmondta, hogy a növekedés és foglalkoztatás újraindítása a magánszaktorban kell, hogy kezdődjön azt tudjuk, illetve remélem, hogy egyetért abban, hogy a közszektornak is részt kell ebben venni. Mert hogyha, ez, mert hogyha ez nem történik meg, akkor honnan kerül, honnan kapja az impulzust a magánszektor? A magánszektor úgy teljesen magára marad, és akkor nem tudnak indítani. Szükség van arra, hogy a makrogazdaság oldaláról, a közszektor oldaláról érkezzen az első kezdő lépés. Egyetért ebben? Köszönöm. Thank you. Um, I would like to continue a little bit along the road Köszönöm szépen. ami az utolsó felvetést illeti, azt gondolom, hogy itt a szélsőségeket kellene valahogy közelíteni egymáshoz. talán kicsit szélsőségesen fogalmazok. Egyrészt vannak a megszorítások, mi szerint az állami szektort csökkenteni kell, és alacsonyabb bérekre és alacsonyabb szociális védelemre van szükség. Ez lenne az egyik szélsőséges megközelítés, hogy hogyan lehet a válságból kilábalni. A másik szélsőséges megközelítés az, hogy minél többet költeni kell, és adósságokra alapozva kell befektetéseket eszközölni. Azt gondolom, hogy egy új harmadik útra van szükségünk, és azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunk rendkívül jól képviselte eddig a jelentéseiben ezt az álláspontot, mi szerint azt kell mondani, hogy erős társadalmat úgy tudunk építeni, hogyha nagyon erős az együttműködés az állami és a magánszféra között. És Algrin asszonynak is válaszolok, aki kiemelte, hogy a magánszférából jönnek majd létre a munkahelyek. Valóban, de azt gondolom, hogy a magánszféra döntései nagymértékben függenek attól, hogy a politikusok és az állami szféra hogyan dönt idén a jelenlegi helyzetben hát nagy a felfordulás, és egyfajta ördögi kör alakult ki. A háztartások, a vállalatok nem rendelkeznek elég hittel a jövőben. És ez a legnagyobb probléma a gazdaságban jelenleg. A KKV-k nem fektetnek be, mert nem elég gyors a növekedés, és nincsen Európában perspektíva. Azért is lassú a növekedés, mert a kereslet alacsony, és azért keres, alacsony a kereslet, mert mindenki fél a jövőtől, azért, mert Aláástuk a magánszférát, mert nincsen megfelelő munkanélküliség segély, miközben nő a munkanélküliség, és ezt az ördögüket ezzel csak bővítjük. Úgyhogy meg kell fordítani a helyzetet. Új optimizmusra van szükség, hinnünk kell a növekedésben, megfelelő pénzügyi beruházásokra van szükség, ez nagyon fontos, nem új adóságokra kell alapozni a beruházásokat, hiszen ez rendkívül nehéz lenne a legtöbb európai országban, tehát finanszíroznunk kell a beruházásokat, erre nagyon sok ajánlat létezik. Adóbeli megoldások vagy a pénzügyi tranzakciós adó szintén erőforrás lehet a beruházásokra. És új progresszív együttműködésre van szükség az állam és a magánszféra között. Stratégiai partnerségekre a kutatásban, az új munkahelyek létrehozásában, az energia, az infrastruktúra területén, stb. stb. Így lehet előrelépni. Ágren asszonynak mondom, hogy a közgazdász skandináv országokról beszélt, miszerint pontosan ezt teszik a skandináv országok, és én is Dán vagyok, tehát valóban a szociális védelembe és a társadalombiztásba való beruházás is a növekedést támogathatja hosszú távon. Tehát ebből is látszik, hogy az állam és a magánszféra együtt kell, hogy dolgozzon. Ez rendkívül fontos, és a mi szakbizottságunk segíthet abban, hogy ezt a két szélsőséget összekösse, és valamilyen köztes utat találjon, így tudjunk előrelépni, mert rendkívül veszélyes helyzetben vagyunk jelenleg. Köszönöm. Marian Harkin. Harkin asszony. Köszönöm szépen. Először ellen, elnézést kérek hiszen csak az utolsó felszólásra érkeztem meg. Ezért elnézést kérek, nem tudtam sajnos korábban ideérni. Nagyon egyetértek Turunen asszony érzéseivel, hogy a két szélsőség van jelen, de valahogy meg kell találnunk a középutat. Azonban nagyon megérintett, amit az utolsó előadónk mondott, hogy most prociklikus vagy ellenciklikus intézkedéseket akarunk hozni. Amiközben egy irányba szeretnénk elmenni. Nincs belső ö, kereslet, az export növekedése nem nagyon van lehetőség, globálisan talán igen, de az EU-ban nem. És hogyha azt látjuk, hogy 0,6%-a össze, vagy csökkent a az Európai Unió gazdasága ahelyett, hogy növekedett volna, és látjuk, hogy hogyan vonják ki a pénzeket a beruházók a tagállamokból. Nagyon súlyos a helyzet. Számos politika csak rontja a problémákat, amelyek már is léteznek. És azt lát, szeretném látni vagy tudni, hogy önök mondják el, hogy milyen kontraciklikus intézkedéseket tudnánk bevezetni. Gyorsan belepillantottam a jelentésbe, Írországról is van egy nagyon hasznos rész benne, és csak két nappal ezelőtt hallottam az Ekon szakbizottságban, ahol Drági úr arról beszélt, hát nem mondom, hogy ez egy megegyezés az ír adósságról, de valamilyen olyasmi. Egyik kollégámnak azt mondta, sajnos én nem tudtam kérdést feltenni, de ő azt mondta, hogy az ír helyzet kiváló. Szerencséje volt, hogy nem jutottam szóhoz, és nem tudtam kérdezni. Egyszerűen hihetetlen volt, hogy ez elhangozhat egy olyan országról, amelynek ilyen komoly hiányosságai és igényei vannak. De hogy hadd fejezzem be a kérdésemet, tehát itt az itteni vita egy része, és López asszony, illetve a jelentés is a fiskális multiplikátorokról beszélt, és arról, hogy alábecsülték a megszorítások hatását. Ezen változtatni kell, de hogyan? És néhány beszéltek a fiatalokra vonatkozó garanciáról. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy támogassuk, de hogyan tudjuk nyomon követni, mert ez önmagában csak egy bizonyos pontig viszi el az embereket, és hogyha onnan nem tudnak tovább lépni, akkor mi fog történni velük? És ez vezet az utolsó két ponthoz, rövid leszek, mert csak elismétlem, amit kollégám mondott, és Stephen Hughes is említett, differenciált léptékre van szükség az, a költségvetési konszolidációra a különböző tagállamok számára. Aztán az adó elkerülést is végig kell gondolnunk akkor, amikor a pénzügyi tranzakciós adót bevezetik. Igen, a, a megszorítások helyett végig kell gondolni, hogy milyen egyéb lehetőségeink vannak a lépésre. Köszönöm, hogy az elnök. Én magam is szeretnék részt venni ebben a vitában. És először Jacques Derflától kérdezném azt, kérdeznék két kérdést. Az első. Nagyon fölösleges is elmondani, hogy az ő ötleteit már bemutatták mások is, hiszen nagyon sok különböző gondolat, realitás elem merül fel elgazdasági és szociális területen az Európai Unió vonatkozásában. Azonban, hogyha ezen az úton akarunk tovább menni, akkor nem tudom elképzelni, hogy ezt meg tudnánk tenni anélkül, hogy feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy milyen feltételei vannak a szociális tárgyalásoknak. Gazdasági területen próbáljuk a költségvetési konszolidációt és a struktúrális reformokat egyszerre folytatni. Még akkor is, hogyha még maradt tennivalónk. A szociális területem a kérdés felmerül annál is inkább, mert a ma délelőtti meghallgatáson is volt már erről szó, hogy a szociális partnerek, amikor a bérekről beszélnek, akkor nagyon is jól értik a központi bank politikáját. Mi érvelhetünk arról, hogyha a központi bank mennyire inkább megbízható a szociális partnerek szempontjából, mint a mi szempontunkból, ez kevés érv a jövő szempontjából. Amikor megnézem, hogy mi történik a szociális partnerek oldaláról, gyakorlatilag, amikor Bernadett Szegollal telefonon beszélgetek, az első motivum, ami felmerül, az, hogy a szociális partnerek tárgyalási autonómiát kapjanak ezek azok az alapelvek, amelyeket mi mindig védünk, és ez egy nagyon fontos eleme az európai szociális modellnek. De ugyanakkor, amikor megnézzük, hogy milyen eredményei vannak az ő tárgyalási kapacitásaiknak nagyon sok területen, és az utolsó dátum az idő, a munkaidő csökkentéséről szóló irányelv, akkor már felmerülnek a kételyek. Ezt mind végig kell gondolni, és amikor egy olyan eszközt szeretnénk, amely hozzáadott értéket teremt a szociális területen is, amely ugyanakkor automatikus stabilizációs szerepet tud játszani európai dimenzióban, az a, konszolid- a költségvetési konszolidáció idején éppen hogy oda vezetett a költségvetési konszolidáció, hogy amikor volt is ilyen automatikus stabilizáló erő, azt el tönkretették a tagállamokban. Tehát először nem feltétlenül a fiatalokra vonatkozó garanciára lenne szükség, hanem a, a hanem egy általánosabb emberi mm, és minden dolgozóra, vállalkozóra vonatkozó megoldásra. Egy ilyen garanciának, vagy garancia alapnak a finanszírozási jó hír, eh, különösen akkor, amikor ennyire szükségünk van jó hírekre, de a nyitott koordináció módszere ebben az esetben nem feltétlenül fog sikerre vezetni. Még egy kérdés. Claude Emmanuel Triumphhoz. Elnézést kérek a többi eh, meghívottól, hogy velük nem foglalkozom. Nem vagyok teljes mértékben egy véleményen önnel. Rosszabb a helyzetünk, mint volt, nem ugyanolyan. Régóta folytatok Robert Goebbels kollégámmal egy vitát. Mindig azon viccelődünk, hogy milyen szakadék van az elképzelések és a valóság között radikális előrelépést akarnak koordináció tekintetében elérni az Európai Unióban, de ezt nem fogjuk megtenni a költségvetési konszolidáció nélkül, és most a 121-es cikket vegyük ki innen, mert a szerződésnek ez a cikke kiegyensúlyozatlan helyzethez vezet. Tehát ugyanazt a kérdést tenném fel igazából önnek is, mint Jacques Deplának. hogyha valamit le kell, hogy fegyen ez a gyakorlat, akkor az éppen az, hogy több dolgot csináljunk európai szinten együtt, de konkrétan a szociális területen milyen prioritásokat látnak önök? Kívánom még valaki hozzászólni? Az ebédelők is lassan visszatérnek. Benyom úr, a szó. Nagyon, nagyon rövid megjegyzést szeretnék tenni az előttünk álló nehes, nehézséghez. Ez úgy tűnik, mintha sötét szobában lennénk, ahol nem nagyon tudjuk, hogy hol a kiárat. Lehet, hogy van egy kiárat, de az egy hosszú sötét folyosó, és nem tudjuk, hogy hol van. Azt se tudjuk, hogy hol a villany, valahol a végén látszik egy kis fény. Ilyen a helyzet. Normálisabb helyzetben ez úgy néznek ki, hogy amikor hiányt kezdünk termelni, hogy hiány kezdenénk termelni, hogy ki lábaljunk ebből a helyzetből. Hát mi pontosan ezt tettük, de a virágzás, vagyis a viszonylagos virágzás idején, úgyhogy ezzel megfosztottuk magunkat egy lehetséges makrogazdasági eszköztől, azt, azt követően, hogy a válságba kerültünk. Nagyon nagy ezért a probléma, és ebből az egyetlen kilábalási lehetőség az az, hogy hosszú távú, strukturális intézkedéseket hozunk, és tulajdonképpen nem annyira a közkiadások mennyiségét, hanem a minőségét kell megváltoztatnunk. Azon kívül nagyon jól alaposan át kell gondolni, hogy mire koncentrálunk a közkiadások terén. Olyan területekre kell koncentrálni, amelyek remélhetőleg gazdasági növekedést fognak generálni, és beindítják a gazdaságon. Csak hogy erre sincsen könnyű és egyszerű válasz tehát amikor megpróbáljuk megnézni, hogy tényleg hogy lehetne a közkiadások minőségén javítani, hogy hogy lehetne a kutatásra és az infrastruktúra ö, koncentrálni, akkor kezdenek majd el megmozdulni a dolgok. Tulajdonképpen ez inkább kommentár volt, és nem kérdés. Sergio Gutierrez Prieto. Sergio Gutierrez Prioto, majd pedig lezárom a hozzászólók listáját. Még Lope um, asszony és Fontanyi asszony. Gutierrez Prieto úr. Que tengo una sensación como de, de, de frustración y de, de desesperanza porque creo... Azt hiszem, hogy uh, a ebben a szakbizottságban az európai szemeszterrel próbáljuk meg összehasonlítani a szakpolitikát, illetve a gazdaságot, és az utóbb, legutóbbi Strasburgi ülésen egy jelentést is kezeltünk, ugyanakkor a tanács olyan politikákat tesz most az asztalra, amelyek teljesen ellenébe mennek azoknak, amelyeket, amelyeket mi szeretnénk. Hogyha megnézzük, hogy Spanyolországban milyen folyamatok mennek, és hogy milyen az, az ország helyzete, hát ezt csak a kétségbeesett szóval lehet leírni. Egy olyan stratégiát követtünk, amely a makrogazdasági koordinációt helyezte előtérbe, és egyre nagyobb lett a szegénység, egyre rosszabb lett a gazdaság helyzete, az emberek e- egyre szkeptikusabbak Európát illetően. Az emberek azt kérdezik, hogy a megszorító politikák és a fiskális konszolidáció politikája vajon miért nem működik? azt látják, hogy nem működik, és egyre több ország lesz euroszkeptikus, egyre inkább akadozik az európai szociális folyamat. Úgyhogy most arra van szükség, hogy az Európai Bizottságtól érkező ajánlások végre segítsenek azoknak a céloknak az elérésében, amelyek valóban a mi céljaink. Egyelőre úgy néz ki, hogy valahogy rosszul készítjük el a gazdasági előrejelzéseinket, a szociális szempontot nem vesszük be megfelelőképpen, és ennek következményeként mélyül a szegénység és nő a kétségbeesettség Európában. És az értékünk egyre csökken, hogyha az e hétvégi nyilatkozatokat nézzük, akkor megint csak azt látjuk, hogy a tanácsban megint csak vannak olyan igények több ország részéről is, akik további gazdasági konszolidációt és megszor, megszorításokat kérnek, és úgy tűnik, hogy a költségvetéseinket nem hogy konszolidálnánk, hanem csökkentjük, mégpedig pontosan olyan kulcsfontosságú területeken, amelyek hozzájárulnának a gazdasági növekedés elindításához. Ugyanakkor folytatjuk ezt a vitát arról, hogy most növekedést szeretnénk, vagy megszorításokat, vagy hogy lehetne a kettőt együtt is megvalósítani. Ugyanakkor, hogyha az Európai Központi Bank képviselőivel beszélünk, ők azt mondják, hogy a megszorítások politikájának bármiféle megváltoztatása megkérdőjelezni az euró megbízhatóságát. És én emlékszem arra, amikor az európai politikusok az euró megbízhatóságáról beszéltek, de arról senki nem beszélt, hogy az európai szociális modell mm, is meg kell őrizni, illetve hogy ezt is ugyanolyan érintetlennek kellene tekinteni, mint az eurót. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy különösen azért lehet aggódni, amiért, amit a Karitás képviselő is emlék, említett, tehát az, hogy a megszorítási politikáknak a szociális hatása mennyire súlyos, és ezek bizony az európai szemeszterrel közös összefüggnek. Miféle versenyképességet tudunk így magunknak ígérni? Azt mondtuk, hogy a munkaügyi reformok meg fogják védeni az embereket, ezek e, egyre eltünedeznek, a jövőkép egyre romlik. A világ legversenyképesebb országai úgy tűnik, hogy nem így, a, így járnak el, ott nem ilyen gyenge minőségű munkavállalói körülmények vannak. A legjobb, legeleményesebb országok a gyártás minőségére koncentrálnak, és úgy tűnik, hogy az, ez az er, Euró, Európában felépített szociális modell most megkérdőjeleződik. Merci, Madame la Présidente. Uh, no voy a hacer lo que me apetecería, que es contestar a mi compañera y colega. A politika... A spanyol kollégámmal egyetértésben az a feladatunk, hogy a kormányok politikáját, az nem a feladatunk, hogy a kormányok politikáját itt megvitassuk, és én most nem is szeretnék a kétségbeesésre koncentrálni, inkább a reményre szeretnék koncentrálni, úgyhogy ugyanis én úgy gondolom, hogy Spanyolországban most kicsit fordultak a dolgok, és nem sokára meg fogjuk látni a munkaügyi reform első eredményét. A strukturális reformok nem tudnak egy év alatt eh, eredményeket produkálni, de eh, nálunk jó eredménnyel indultak el a dolgok, úgyhogy nem sokára látjuk ennek a jó oldalát is. De most hadd beszéljek a prezentációkról. Nagyon érdekesek voltak, és azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy Európa minden országában szükséges a költségvetés egyensúlyának megteremtése, a az jóléti rendszer fenntartására. Ugyanakkor a fiskális konszolidáció nem áshatja alá jövőbeni foglalkoztatáspolitikánkat, és emiatt azt a kérdést kell ugye föltennünk, hogy hogy tudunk kikerülni a válságból, és ugyanakkor hogy tudunk munkahelyeket teremteni, és támogatni a KKV-k helyzetét. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek elősz, elsősorban közép és hosszú távúak. A Caritas képviselője arról beszélt, hogy jelenleg mit tehetünk. És ugye, hogyha egyszer a jelenlegi helyzetben növekedett a szegénység, akkor igenis szükség van azonnali intézkedésekre, és nem csak hosszú távú intézkedésekre. Úgyhogy ez az a két ö, időkeret, amelyre gondolkodnunk kell. És ezt kell, erre kell felhívni a tanács figyelmét is. Tehát persze kellenek intézményi reformok is, stratégiai reformok, de a jelenlegi égető problémákat ugyanúgy meg kell oldani. Köszönöm. Ha egyetértenek, akkor javaslom, hogy az előadóknak ugyanebben a sorrendben adjuk meg a szót, tehát Jacques Delplának először, és ha megengedik, akkor az összes kérdésre összesen 5 percben tudnak válaszolni. Köszönöm, elnök asszony! Ami a szigorítási, szigorításról szóló vitát illeti. Olivier Blanchard által felvetett vitában, hát Németország, Hollandia, Franciaországról van szó, de a déli országokkal kapcsolatban semmilyen vita nincsen a megszorításokkal kapcsolatban, mert senki sem akart már nekik hitelezni a spanyol probléma nem a mostani megszorításokból adódik, hanem az, hogy az Aznar Zapatero kormány óriási buborékot hagyott kialakulni az építőiparban, amely kipukkant. Spanyolországban a munkanélküliség nem annyira ciklikus probléma, mint inkább annak a problémája, hogy túl sok ö, munkahely volt az építőiparban. Az angol kolléga tett fel egy kérdést arról, hogy Németország és Hollandia miért venne részt egy ilyen mechanizmusban, egy ilyen munkavédelmi biztosítási mechanizmusban? Két válasz van erre. Az egyszerű az, az hogy hosszú távon megéri nekik, nem akarom ezt részletezni, de a javaslatunk semleges kíván lenni, és mi a ciklikus munkanélküliség ellen nyújtunk biztosítást. Tehát mint már mondtam, nagy különbség van a strukturális munkanélküliség és az adott időpontban meglévő munkanélküliség adatai között, amiről a bizottság beszél. A probléma az, hogy a ciklikus munkanélküliség semleges, tehát 5-7 év múlva, amikor Németország ebbe a szakaszba érkezik, akkor ő lesz a haszonélvezője. Tehát ez teljesen semleges javaslat. Mindenkinek be kell lépni, észak és déli országoknak is a nehezebb válasz az a rövidebb, sokkal nagyobb a munkanélküliség Spanyolországban, mint Németországban. Mm, hát erre a felvetésre az a válaszunk, hogy ahogy azt a spanyol kolléga is mondta, Spanyolország időzített bomba a munkanélküliség szempontjából. Általában véve nem engedhetjük meg magunknak, hogy 25-30%-os legyen a munkanélküliség délen, különösen Spanyolországban, amely egy fontos gazdaság. Tehát a válaszom az, azt mondja nekem, hogy hát ez, ez egy nagyon szép felvetés, de soha nem fogunk megegyezni. Öm, a német társzerzőm a Blue Bond javaslattal előállt, akkor mindenki azt mondta, hogy megőrültünk, hogy ez, ez senki sem fogja komolyan venni, és senki nem fog erről komolyan tárgyalni itt katasztrófa van a munkanélküliség szempontjából, és hogyha ezt a problémát nem mondjuk meg, és hogyha nem sikerül a munkanélküliségi rátát Spanyolországban, Görögországban, Portugáliában csökkenteni, akkor egyszerűen felrobban ez a helyzet. Spanyolország nem tudja az adóságát fizetni, ki kell majd lépnie az euróból akár. Annak ellenére, hogy minden párt ott Európa barát. Tehát Németországnak is érdeke, hiszen el akarja kerülni, hogy az euró bedőljön, és hogy Németország bedőljön. Az euró bedőlését nem tudjuk elkerülni, hogyha nem foglalkozunk a munkanélküliség kérdésével. A javaslatunk célja, hogy mind az észak, mind a déli országok számára vonzó legyen, és a főbb felek számára. Rugalmasság, biztonság, opcionalitás, ezt a szociáldemokraták, a konzervatívek, a liberálisok, a zöldek is megszavazhatják. Nem szeretnénk, hogyha túlságosan polarizált lenne a javaslatunk. Elnök asszony, az önkérdésére válaszolván, hogy a ö, szociális tárgyalásnak mi a szerepe ebben. Nos, én kevés ismerem ezt a területét a gazdaságnak, de nem élhetünk abban az illúzióban, hogy a szociális partnerek ö, csak maguk ö, autonómok. Miért? Mert egészen különböző szociális rendszerek vannak Európában, ahol az államnak több vagy kevesebb a szerepe. A mi javaslatunkban viszont a tagállamoknak el kell fogadniuk egy kifizetést, egy hozzájárulást, amely elsősorban költségvetési jellegű, tehát az, hogy a szociális partnerek, a munkadók és a munkavállalókat bevonjuk ebbe, ez teljesen jogosnak tűnik számomra, de önmagukban ez a két fél nem dönthet arról, hogy a költségvetési tételeket hogy fogják elkölteni az eurótérségben. Tehát ez az európai munkanélküliségi biztosítás igényli azt, hogy legyen végrehajtói, parlamenti és jogalkotói területen és a szociális partnerekkel is egy közös megállapodás. Európa jelenlegi helyzetében elengedhetetlen az, hogy a brüsszeli munkadói és munkavállalói képviseletek a munkanélküliségi alap létrehozásáról és a munkanélküliség problémájának megoldásáról közösen döntsenek. legyen-e egy stabilizátor a fiatalok számára. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó dolog lenne, de azt gondolom, hogy az nem ciklikus, hanem strukturális politikát igényel az felmerült, de ezt most nem fogom részletezni, az Erasmus Eco, Umberto Eco után az Erasmus Eco programja. Umberto Eco egy évvel ezelőtt kidolgozott egy ötletet, Mi szerint a legjobb európai program az az Erasmus program. De azt mondta, hogy a problémája ennek az Erasmus programnak az, hogy azok, akik már most is hisznek Európában, ők eléggé mobilok, és a, a taxisofőröknek, a vízvezetékszerelőknek, a munkanélkülieknek is kellene egy ilyen Erasmus programot létrehozni. Azért, hogy az Erasmus valóban az európai mobilitás platforma legyen, ne csak az egyetemi hallgatók számára. Ez lenne tehát az én javaslatom, hogy az automatikus stabilizátor elnézést a strukturális alapokból különítsünk el összeget arra, hogy egy ilyen kibővített Erasmus-t lehessen kidolgozni, aminek én az Umberto Eco Erasmus nevet adnám. Végül pedig, hogyha nincsen ötlet arra, hogy hogyan lehet csökkenteni a munkanélküliségen, akkor az eurónak nincsen jövője. És itt nem a multiplikátorokról szóló vita fog ezen változtatni. Spanyolországban a munkanélküliség alapvetően strukturális. Egy-két millió ember alkalmaztak az építőiparban, akit most már nem fognak alkalmazni. Ez nem ciklikus probléma. A kérdés az, hogy mit tegyünk velük? Hogyan lehet a spanyol munkaerőpiacot úgy megreformálni, hogy nekik is helyük legyen? Ebből a szempontból a spanyol munkaerőpiac a legrosszabb Európában. Hogyan lehet megreformálni ezt a piacot? Elnök, köszönöm. Gunilla Angrinnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Európa óriási kihívások előtt áll. Csökkenteni kell a munkanélküliséget, növelni a foglalkoztatást. Egyetértünk azzal, hogy a közszektor persze befektetéseket kell, hogy eszközérni és szolgáltatásokat nyújtson, de hatékonynak kell lennie. És a prioritásoknak az oktatás, képzés, kutatás és innováció ágazatában kellene, hogy essenek. KKV-k a munkahelyek 60-70%-át biztosítják. Minden KKV között van egy személy, egy ember, aki, ha elmegy a bankba, kaphat ö, hitelt. 3%-kal több a kamat Svédországban, hogyha ő megy a bankba, mint hogyha egy nagy cég egy olyan adminisztratív teher is van rajtuk, amit nem fognak 25%-kal csökkenteni, hanem igazából azt látjuk, hogy ez az adminisztratív ter folyamatosan növelkedik. Sokkal inkább köt minket az irodai munka, mint az értékesítés növelésére való koncentrálás. Az emberekkel kell foglalkoznunk, hogy fejleszthessék a kisvállalkozásokat, és ezáltal munkahelyek teremtődhessenek. Egyetértünk azzal is, hogy nem hiszünk a jövőben és ez összefügg azokkal az egyénekkel, akik ott vannak a terepen, és várjuk tőlük, hogy munkahelyet teremtsenek. De igazságos szabályokra is van szükség. Nemzeti szinten az országokban arra van szükség, hogy a kisvállalkozói csomagot végrehajtsák. Ez lenne az első, hogyha növelni akarjuk a foglalkoztatási arányt. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig Jorge, Jorge Nuno Mayer kap szót. Köszönöm szépen. Én arra a kérdésre szeretnék központosítani, hogy mi történik majd a fiatalokra garancia programja után. Tapasztalataink szerint a németországi spanyol tagszervezetünk például azt látta, hogy a közféra és a magánszféra közötti párbeszéd, illetve a KKV közötti párbeszéd, vagy a szociális szolgáltatásokat nyújtók között, valamint a Caritas és a szakszervezetek közötti párbeszéd is vezethet nyug, munkahelyteremtéshez, például a zöld szektorban, a gondozási, ápolási ágazatban, azokon a területeken, az új gazdasági területeken, ahol szerintünk a politikák, a szakpolitikák hozzájárulhatnak a munkateremtéshez. Az ő tapasztalataikat kellene talán átültetni a vonalba, és akkor egész Európa számára ez egy sikertörténet lehetne, nem csak néhány ember és néhány helyhatóság számára. Köszönöm, Claude Emmanuel Triumf következik. Megpróbálom összefoglalni a számomra feltett kérdéseket. Hogyan tudjuk azt a híres vagy nagyszerű intézkedést megtenni, ami nem prociklikus, hanem anticiklikus a szociális területen. Hát persze nincs kézválaszom erre a kérdésre, csak egy dolgot szeretnék elmondani. Úgy tűnik, de hát igazából ez már a válság előtt sem volt időnk, és a válság, valamint az európai szemeszter meg, meg háromszorozta az igényt. Tehát a szociális megközelítés Európában a ciklus végén jár. Ezt a dimenziót, ennek a hatékony átalakítását nem tettük meg. A termelő és a ter, tehát a termelési oldalra és az alkalmazottak oldalára is oda kellett volna figyelni, de nem tettük meg, hanem tíz éve ugyanazt a blablát hallgatjuk, ismételik, ismétlik ugyanazzal a komolysággal ugyanazok az intézmények, akkor, amikor ezek a megközelítések egyáltalán nem bizonyultak hatékonynak. Nem mondhatjuk azt, hogy, hogy ellene vagyunk, vagy ö, mellette, egész egyszerűen nem bizonyított ez a megközelítés. Van két fontos elem. Nekem úgy tűnik, hogy ha ki akarunk jutni ebből a szociális innovációs koncepció zsákutcájából. Persze, innovatív, innovatívnak kell lenni, és kell, hogy legyen szociális párbeszéd, erről beszélünk, igen, de úgy gondolom, hogy evidens, hogy nem folytathatjuk a szociális párbeszéd autonómiájának ünneplését, és pont. De nem mondhatjuk azt sem, hogy ha ez nem működik, akkor a közhatóságok már nem számíthatnak erre, mert az sem fog működni. Szerintem ma mindannyiunknak le kell ülni az asztal köré, és el kell gondolkozni azon, hogy a jövő szociális párbeszédje miből álljon össze. Mára egy felelősségi, szociális vállalati felelősségi koncepciót dolgoztunk ki, de mikor megnézzük azt, hogy a szociális párbeszéd hogyan zajlik a gyakorlatban, egyáltalán nem nyitott az új felek számára úgy gondolom éppen ezért, hogy feszítést kell tenni ahhoz, hogy tényleg innovatívak lehessünk e területen, és még egy gyors gondolat, hogyha megengedik egy utolsó gondolat, úgy tűnik, hogy éveken keresztül azt mondtuk, hogy a passzív intézkedések nem elégségések, aktív intézkedések kellenek. De ah, ez két olyan paralel gondolat, amelyek együtt nem működnek. Hogyan lehet ezt egységes, koherens csomagba összecsomagolni, úgy, hogy egyszerre jót tegyünk a dolgozókkal és a munkanélküliekkel is? És lehet, hogy most nagyon sok embert sokkolni fog, amit mondok szerintem. Nem lehet ö, egy válságos Európában a munka csökkentése nélkül a munkaidőt csökkentésével megoldani a munkanélküliség kérdését. A munkaidő már le van csökkenve. És nem lehet a szabadságadással is megoldani a munkanélküliség kérdését. A holnapi foglalkoztathatóság az, amire összpontosítani kell, építkeznünk kell. A legsérülékenyebb dolgozóknak kell lehetőséget tennünk, hogy azért dolgozzanak kevesebbet, hogy felépíthessék a jövőbeli alkalmazhatóságuk alapjait. Magyarul tanulhassanak. Hogyha nincs impulzus, akkor nem lesz innováció, és fordítva sem igaz. Fordítva is igaz ez a tény. Euh, Köszönjük négy vendégünknek eh, ezt a rendkívül eh, gazdag, ötletgazdag eh, meghallgatást. Nagyon sok mindent tovább vihetünk majd a mi munkánkban, és azt gondolom, hogy minden kollégánk számára nagyon fontos volt, hogy meghallgathattuk ezen előadásokat. És biztos, hogy a közeljövőben napirendre kerülnek ezek a kérdések az Európai Tanács júniusi előkészületeikor. Ezt a meghallgatást akkor most lezárjuk. Köszönjük a szakértőknek, hogy eljöttek. Et nous en venons au point 16, 15 de l'ordre du jour. A napirendünk 15. pontjához értünk. McIntyre asszonynak adom meg a szót. Vélemény tervezett az Envinek az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírásokról. Thank you very much. Well, Köszönöm szépen. Ez az irányelv tervezet az ionizáló sugárzásról szól. Szeretné egyszerűsíteni a jelenleg érvényes sugárvédelmi rendelkezéseket, és a körülbelül öt létező irányelvet egy új alapvető biztonsági körülményekről szóló irányelve szeretné egyesíteni, valamint a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság, Bizottság legkésőbbi ajánlásait is bele szeretné venni, és harmonizálni szeretné a nemzetközi e, Eurom e, atomenergia ügynökség e, előírásaival. A sugárzás generátorok és a radioaktív anyagok nem természetes eszközök, és nagyon sok munkahelyet munkahelyen használják ezeket, és emiatt már 59 óta léteznek munkavállalókat védő rendelkezések. Én támogatom a bizottságot egy koherensebb megközelítés javaslatában, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy kockázat alapú és tudományos bizonyítékokon alapuló megközelítést fogadjunk el. Lehet, hogy nem emlékeznek rá, de az eredeti ütemterv nagyon rövid volt, úgyhogy csak nagyon kevés módosítót nyújtottam be, de az szakértőkkel tartott konzultáció után azt javasoltam, hogy még nézzük meg a legújabb tudományos kutatási eredményeket is. Az, e, a jelentést az MV-vel együttműködésben készítjük el, néhány területen közös a kompetenciánk, néhány területen pedig kizárólagos. Tehát nagyon fontos, hogy a foglalkoztatási aspektusnál maradjunk a jelentés megírása során. Köszönöm szépen mindenkinek a benyújtott módosító indítványokat. Remélem, hogy jó együttműködést tudunk majd folytatni a frakciók között, és egy nagyon jó fókuszált jelentést tudunk benyújtani az MV-nek. Nem sokára lesz egy árnyék jelentéstevői ülésünk, amely során a részleteket is meg tudjuk tárgyalni, különösen a még vitás kérdéseket. Azt hiszem, hogy két olyan terület, ötlet van, amely kicsit ellentmondásos lehet majd. Az egyik az az, hogy a 18 éven aluliak helyzetét hogy közelítsük meg. Én tulajdonképpen vissza fogom vonni a hetes módosítomat. A 12-es cikkhez tartozik ez a módosító, amely a 16-18 év közötti életkorú személyekről szó. Meggyőztek, hogy a módosító itt nem helyes. Ugyanak akkor azt hiszem, hogy Őri úr is terjesztett be módosítókat, illetve Jutta Steinruck és mások is, amelyek ellentmondást teremtenek, úgyhogy ezzel kapcsolatban szükséges lesz majd kompromisszum megtalálása. Viszont a legellentmondásosabb módosítók azok, amelyek a az be akarják jele, elmenni az irányelvbe a repülő, a gyakran repülő utasokat. Hát hogyha a parlament minden tagját ugye így lehet kezelni, de nem tudom, hogy milyen tudományos bizonyíték van arra, hogy ez, e, ez, ez tényleg megalapozott. Én tudom, hogy nincs itt Steinruck asszony, és tudom azt is, hogy nagyon határozott véleménye van erről, és ahogy mondtam, remélem, hogy lesz nem sokára egy árnyékjelentéstevői ülés, ahol ezeket meg tudjuk beszélni, és ahol remélhetőleg kompromisszumokat tudunk majd kialakítani. Úgyhogy köszönöm még egyszer a módosítókat, és várom a különböző megjegyzéseket. Őri elnök asszony, és megköszönni McIntyre asszonynak is a munkáját a jelentéssel kapcsolatban. Én vitatkoznék azért azzal, hogy nekünk kizárólag a, a foglalkoztatási szempontokra kellene összpontosítanunk. Itt azért van egy másik szempont, ami kifejezetten európai kompetencia, ez pedig a, a munka és egészségvédelemnek a, a szempontja, ebben pedig mi vagyunk illetékesek, tehát nyilvánvalóan ö, ö, van ö, ö, alapunk és, és kompetenciánk arra, hogy ez ö, ö, hozzászóljunk általában az indoklásban, de a, a beterjesztett módosításokból is az derül ki, hogy egy kicsit másként gondolkodunk arról a, az egyensúlyról, ami a, az európai, a közös, tehát mindenkire egyformán vonatkozó szabályozást illeti, és az egyes országokban fennálló eltérő szabályozásoknak a viszonyáról. McIntyre azt kicsit óv minket attól, hogy túlságosan egységesítsük itt a szabályokat, ami bevallottan célkitűzés ennél a jelentésnél. Én viszont kifejezetten azt gondolom, hogy ez a helyes megközelítés. Részben azért, mert munka és egészségvédelemről, tehát az emberi életről, az emberi egészségről van szó. Itt célszerű és indokolt az, hogy teljesen egységesek legyenek a szabályok. Részben van egy másik szempontom, ez pedig egy versenyjogi szempont, hisz itt különféle gazdasági, ipari, termelési érdekeltségek is vannak. Igenis indokolt az, hogy azonos versenyfeltételekkel, azonos szabályokkal vehessenek részt a a gazdasági, a piaci versenyben a vállalkozások. Tehát részben az én módosítóim erre irányulnak, ugyanakkor más szempontból én is találok, hogy mondjam, túlzó igényeket, majd a a árnyékjelentés jelentéstevői megbeszélésen. Azt gondolom ezeket tisztázzuk, de alapvetően örülök ennek a jelentésnek és jónak tartom. Nyilván, mint minden ilyen látszólag technikai típusú esetben, amely nagyon sok gazdasági érzékenységet és érdeket is érint, nem könnyű megtalálni a megfelelő egyensúlyt a, az egészség, a biztonság, a foglalkoztathatóság és a gazdasági érdekek között. Na de hát azért vagyunk itt, hogy ebben egy jó egyensúly legyen a végén a, a, a megbeszéléseknek. Köszönöm szépen. Um, Alessandro Szerkász, Szerkász utána félbenyom. <clears throat> sí, gracias, eh, presidenta. Yo hablo en... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szándorf asszony nevében, aki ma nem tudott itt lenni, küldött nekem egy rövid feljegyzést a megjegyzéseivel. Meghallgattam a véleménytervezetet, és mi a szocialisták frakciójában úgy érezzük, hogy nem szabad a szem előtt éveszteni azt, hogy alapnormákról beszélünk. És ezek nagyon fontosak minden az ilyen jellegű sugárzásnak kitett ember egészsége védelme szempontjából. Tehát nem olyasmiről beszélünk, ahol vidáman el tudjuk dönteni azt, hogy oh, hát engedhetünk, hanem korlátok között vagyunk. Vannak orvosi adatok, bizonyos adatok, amelyek nagyon fontosak az emberek egészsége szempontjából. Úgyhogy az egyénnek a foglalkozása maga nem annyira fontos, mint az, hogy milyen szintű sugárzásnak van kitéve. Hogyha megnézzük azokat az embereket, akik ki vannak téve a sugárzásnak, őket meg kell védeni attól, függetlenül attól, hogy milyen munkájuk. És ez azért fontos, mert nem fogjuk elfogadni azt, hogy a dózisok és határértékek csökkentésére kerüljön sor a jelenlegi jogszabályban, hiszen javítani szeretnénk a védelmi normákat, tehát nem fogadhatjuk el azt, hogy engedünk az adatokból, engedünk a szigorból, gazdasági okokból. A dolgozók egészsége kell, hogy legyen az abszolút prioritás. Úgyhogy ne gazdasági szempontból vizsgáljuk ezt. Különben egyetértek McIntyre asszony véleményével, szerintem ez jó, és nagyon sok érdekes gondolatot vetett fel a fiatalokkal kapcsolatban is. Ez egy fontos módosító, biztosítanunk kell, hogy nagyon odafigyelünk, és az ő számukra fontos, speciális védelem mellett a terhes nők számára ö, is konkrét javaslatokat fogalmazunk meg, hiszen ők nagyon veszélyeztetettek. Benyó úr. Köszönöm, üdvözlöm én is ezt a véleményt. McIntyre asszony, mint mindig rendkívül gondosan tekintette körül ezt a kérdést, és emlékeztetnék rá, hogy ez egy frissítés, már van rendkívül hatékony védelmi rendszerünk ezen a területen az Egyesült Királyságban, de természetesen néha ezeket is frissíteni kell, hogy figyelembe vegyük a legfrissebb tudományos adatokat. És hát most éppen ezt tesszük nagyjából, ez teljesen jogos, és időnként szükség is van erre, de éppen ezért azt gondolom, hogy nem érdemes most túlságosan belelovalni magunkat ebbe a témába, és különböző bürokratikus többletterheket létrehozni, ezért nyújtottam be én elsősorban néhány módosítót. Alapvetően azért, mert szeretném tisztázni a különbséget az engedményezési és a, és a regisztrációs rendszerek között az egyes sugárzási rendszerek kapcsolatban, tehát engedélyet, engedélyt kell megkapni, és ez tehát nem egy általános engedélyezés egy megismételt folyamatra és hát biztos, hogy ezt a megközelítést mi el akarjuk kerülni, ezért nyújtottam be a 29-es, 30-as módosítóimat. Remélem, hogy ö, ebben sikerül megegyezni. Ahogy Őri úr is mondta, ez a verseny ö, képességre és a hatékonyságra is kihat, úgyhogy mindenképpen hasznos lenne ezt elkerülni. A 16-os módosító aggaszt engem kicsit, mert dominó effektusként nem szándékainkkal ellenkező hatása is lehet. Több területen, hogyha nem figyelünk eléggé oda, akkor ö, ö, nem szándékolt hatása is lehetnek ennek, például ö, különböző ö, jogi űr vagy hézak keletkezhet, másrésztől pedig bürokratikus nonsens is alakulhat ki, tehát oda kell figyelni, több területre, amely az eddigi szövegnek nagy mértékben megfelel, úgyhogy remélem, hogy sikerül további megállapodásokra is jutni a jövőben. Uh, Monsieur, uh, Monsieur Clark, puis Monsieur Christensen. Uh, thank you, President. Clark úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Őri úr is mondta, hogy nem csak foglalkoztatási, hanem egészségügyi aspektus is kell, hogy legyen ebben. És itt most tényleg támogatnám a szabályozást, amikor fizika, fizika tanár voltam, és azt tanultam, hogy 16 év alatti emberek nem is lehetnek jelen sugárzás, sugárzásos helyeken. De most problémát látok, ugyanis az a kitettséggel kapcsolatos radioaktivitási kitettséggel kapcsolatos ajánlásban változások vannak. A nemzetközi ajánlás egy általános, ami egy évre vonatkozóan egy milliszivertes határt ír elő, de hogyha megnézzük a szöveget, akkor úgy tűnik, hogy az eredeti változat. Tehát itt most a, koncentráljunk a szemlencsének a rádióaktív sugárzásának való kitettségére, ami a legérzékenyebb területünk, és amely nagyon is ki van téve a sugárzásának. Az eredeti szöveg úgy tűnik, hogy maximális 20, 20 milliszivertet tartalmaz. A hatos módosító ezt 150-re nyomja föl, a 38-as és a 22-es 15-öt említ évente mindezek. Hát ezt valahogy racionaliz- racionalizálni kellene, és jó lenne, hogyha nagyon pontosan be tudnánk állítani ezt a szintet a legutóbbi eredmények fényében. A szövegben, az indokolásban és a külön kommentekben más helyeken is az is szerepel, hogy az Európai Unió különböző tagállamainak rendszerei különbözőképpen rendelkeznek erről, és hogy nem lenne megfelelő egy egységes hozzáállás, mert hogy a tagállamoknak szükségük van rugalmasságra. Hát, elnökasszony és jelentéstevő ö, kollégain ezt a kérdést hagynám így a levegőbe lógni. Ole Krisztenzem. Köszönöm szépen. Én is aláírtam a gyakran utazókról szóló módosító indítványt. Nem akartam én itt túlzott bürokráciát generálni, hanem azért, mert tudom, hogy nagyon sok ember repül munka végzéssel kapcsolatban igen gyakran. Én nem azt mondom, hogy ellenőrző eszköz kellene bevezetni, én csak azt mondom, hogy aki munkahelyére repül, akkor tudnia kell, hogy valamiféleképpen a kockázati csoportba tartozik, és ezt a kockázatot igenis kezelni kell. Köszönöm. Parfait. Euh, est-ce que la commission souhaite intervenir? Kiváló, a bizottság szeretne hozzászólni? Rendben. Yes, thank you, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a megjegyzéseket, amelyeket eh, megkaptunk és át is olvastunk. Néhány pontra reagálnék. Először is a gyakran utazók védelmével kapcsolatban nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy vannak gyakran repülő utasok, akik ö, eh, ugyanannyi órát repülnek, mint a repülőgépen dolgozó személyzet. De a személyzettel ellentétben nagyon nehéz az ő védelmükre szolgáló rendszert alkotni, mivel nagyon nehéz egy olyan olyan munkahelyet vagy munkáltatót találni, aki hajlandó lenne ezt szabályozni. Ugye az légitársaságok esetében ez sokkal könnyebb, hiszen az saját munka munkatársaikat, munkavállalóikat szívesen megvédik. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt inkább e, az a kérdés, hogy kit kellene megkeresni ezekkel a követelményekkel a gyakran utazók tekintetében. Na most a gyakornokok és a e, hallgatók, egyetemi hallgatók, e, tanulók védelme. Én úgy gondolom, hogy velük kapcsolatban van már megfelelő védel, védelmi intézkedés, legalábbis a tanulmányaik sorára vonat, során végzett tevékenységre vonatkozólag. Az irányelv nagyon világosan rendelkezik arról, hogy 16 éven alatt, 16 év alatti ö, tanulókat az általános nyilvánosság, az általános nyilvánosság szintjén kell kezelni, és ez ennek alapján kell meghatározni a kitettséget. Na most az igaz, hogy a teljes testre vonatkozólag 1 mm per évben állít, állapították meg a határokat a nagy közönséggel kapcsolatban. Na most azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik munkahelyen, munkahelyi munkavégzés közben vannak kitéve sugárzásnak, ott magasabb az érték 20 millisievert évente, és már néhány éve megvan arra az alapos tudományos bizonyíték, hogy valami miatt a szemlencse sokkal érzékenyebb a sugárzásra, mint ahogy azt korábban gondoltuk. Ezért a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság a szemlencsével kapcsolatban alacsonyabb értéket javasol. Korábban 115 volt, most ezt is 150 volt, most ezt is 20-ra csökkentették. És ezt követtük mi is a javasol, javaslatunkban. Na most az utolsó pont az egység, egység. Az Euroatom szerződés 30. cikke pontosan erre kér föl minket, hogy egységes biztonsági követelményeket meg kell megalap, meghatároznunk, és pontosan ezt is tettük. Telegrafik. Köszönöm, jelentéstevő asszony, rendkívül röviden. Először is hadd biztosítsam Őri és Szerkesz urakat, hogy az egészségügyi standardok nagyon is a foglalkoztatási szakbizottság munkájába tartoznak. Én a között próbáltam különbséget tenni, hogy mi lesz az MV szakbizottságnak a hatásköre inkább. Ők inkább az átlag nagy közönsége mi pedig az alkalmazottakkal foglalkozunk, és ez a különbség. Üdvözlöm Benyon úr módosítóit, köszönöm szépen, és támogatni fogom azt, amit benyújtott. Úgy velem egyetérthetünk abban, hogy a 16-os, legalábbis én egyetértek a 16-os módosítóval, és biztosítani szeretném Clark urat, hogy az a módosító, amiről ő beszél, a hatos, ezt visszavontam. Eredetileg az ICOP határértékeket használtam, ez 150-es volt, erről tudtam akkor, de ezt megváltoztatták. Újabb tudományos bizonyítékok kerültek napvilágra, és én nagy örömmel csökkentettem ezt a határértéket 20-ra. A dokumentumunkban csak a 16-18 évesekről beszélünk, a fiatalokról, ennél fiatalabbakról nem, úgyhogy itt is megnyugtathatom Clark urat. És amit Christiansen úr mondott, a gyakran repülő utasokról, ez továbbra is nyitott kérdés marad, amiről még kell, hogy beszéljünk. Elnök, köszönöm szépen! Akkor ennek az alapján fogjuk elfogadni az ön véleményét holnap, és az illetékes szakbizottságnak át is nyújtjuk, akik 24-én szavaznak róla. Hibáztam, mondja az elnök asszony. 20 fogjuk a kompromisszumokat megvizsgálni, és március 21-én szavazunk róla mi. Elnézést, én hibáztam. Már kezdtem aggódni. Lehet, hogy ön nem aggódott, de mások hirtelen elgondolkoztak rajta, hogy nem lesz kompromisszum, és akkor most mit csinálunk. Na jó. Következik a 19. napi rendi pont, és Emel Castellónak adom meg a szót, hogy mutassa be jelentés tervezetét a legsérülékenyebb csoportokról. Um, and I'm delighted to be able to present this report. I just want very brief... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden szeretném a kontextust leírni a javaslat és a jelentése kapcsolatban, aztán az alap jellemzőit szeretném elmondani, és a módosítókra röviden rátérni, amelyek én, amelyeket én javasoltam. Tehát nagyon röviden, ami a jelentés kontextusát illeti, az előadóktól a meghallgatáson hallhattuk ma délután, hogy milyen hatása van a válságnak a polgárokra. Kétség kívül a válság csak tovább erősíti a szegénységet és a szociális kizárást az EU-ban. 20 millióan van, élnek szegénység veszélyében, és igen komoly anyagi megszorításban élnek nagyon sokan. A háztartások 10%-a nem megfelelő körülmények között és A gyerekeket különösen érinti a szegénység, és ennek nagyon komoly kihatása van a, fejleszt, a fejlődésre. Kétségkívül a válságban a tagállamok kevésbé tudják támogatni a kiszolgáltatott személyeket, és nagyon kevés az előrelépés abban, hogy a 2020-as célokat elérhessük. Ami az MDP-t illeti, amelyet 78-ban hoztak létre, intervenciós készletekkel élt, nagyon sok NDP tagállam azért vett részt ebben, hogy hozzájárulhassanak a célok eléréséhez. Most 25 tagállam vesz ebben részt, mint már mondtam, ez az élelmiszer készletezési politikát emelte ki. A, az MDP-nek a fő célkitűzései mostanra már nem aktuálisak, és idén beszélünk az újratárgyalásáról, és ez nagyon sok tagállamban veszélyt jelenthet, hiszen az EU legitimitását veszélyezteti a szigorításokkal, és így az EU nem képes a legsérülékenyebb rétegeit elérni a társadalomnak. Ami a rendelet tervezetet illeti, az élelmiszer alappal kapcsolatban a legkiszolgáltatottabb személyek számára, továbbra is támogatni kell a nemzeti terveket, és az élelmiszer hiányban élőket támogatni kell, valamint a hajléktanalokat és a szegénységben élő gyerekeket is megfelelő intézkedésekkel kell célozni. Ami a nemzeti rendszereket illeti, a tagállamok partnerszervekkel kell, hogy együtt fellépjenek, és a partnerszervek lesznek a felelősek a segélyek kiosztásában. Ezen kívül az európai platformot is támogatni kell, hogy a kölcsönös tanulást tudjuk elősegíteni. Mióta előadóvá jelöltek, nagyon sok európai civil szervezettel találkoztam, és néhány nemzeti civil szervezettel is. Egyszer találkoztunk a sedókkal, és a szakbizottság hét tagjával is találkoztam külön a jelentése kapcsolatban. Január 23-án volt egy ülésünk, és nagyon jó eszmecsere volt 23-án a meghallgatás után. Ezek eredményeként 63 módosítót nyújtottam be különböző területeken. Az első javaslatom az lenne, hogy 100 30%-os lenne az EU finanszírozás, és a másik javaslat az, hogy 80% legyen a, a tagállamoknál, és 75%-ás olyan programoknál, amely EU hitelekből készül, tehát mi javasolnánk, hogy ezen az arányon módosítsunk, és a nemzeti és a tagállami társfinanszírozás összege aránya más legyen. Ami pedig a szegénységgel kapcsolatos javaslatokat illeti, megfelel összeegyeztethetőséget kell biztosítani a különböző társadalomvédelmi, társadalombiztosítási szabályoknak. Nagyon fontos téma volt a nyilvános meghallgatáson januárban a partnerségi elv a civil szervezetekkel, a civil társadalommal és a partneri szervekkel. Megpróbáltuk tisztázni a definíciót, mint például az véghaszonélvező és a kísérőintézkedések fogalmát, megpróbálunk konzekvensen eljárni a definícióknál a végfelhasználókkal kapcsolatban, és megpróbáljuk az akadályokat felszámolni az élelmiszer adományokkal kapcsolatban. Módosítunk további célja, hogy a végfelhasználók méltóságát tudjuk védeni, és azt, hogy ki részesülhet ilyen alapsegélyekből. Nagyon fontos a népegészségügyi és az élelmiszer fel nem használása szempontjából is a javaslat. A kölcsönös tanulás, a networking, az egymást a peer review bevezetése is fontos, és fontos, hogy az Európai Parlamentnek visszajelzést küldjenek a program működéséről, és ezen kívül Kértük, hogy a végfelhasználókat maximum a piaci érték 10%-át lehessen tőlük elkérni a kiadott élelmiszer segélyért. Tehát ez a módosítók egy részének az iránya. Nagyon szívesen várom a módosítókat a sedőktől és azoktól, akik ezzel kapcsolatban felvették velem a kapcsolatot. Végezetül, elnök asszony, annyit mondanék, hogy fontos felismerni, hogy ez a javaslat és ez az alap nem lép egy átfogó szegénység elleni politika helyébe, és továbbra is ez fontos kihívás marad. Ami a költségvetést illeti, ez két és fél milliárd, kevesebb, mint az MDP-ben, amit terveztek, az 3,1 milliárd volt, becslések szerint két millió ember lenne haszonélvezőjenek évente. ami a tanácsi tárgyalásokat illeti az MFF-fel kapcsolatban, a két és fél milliárd azt gondoljuk, hogy sokkal kevesebb, mint amire szükség van ahhoz, hogy elérhessük a javaslat célkitűzéseit. De ezt ismervén üdvözöljük ezt a javaslatot, és nagyon sok civil szervezet és a civil társadalom képviselői is üdvözlik ezt a javaslatot, és azt gondolják, hogy ez valóban hozzájárulhat ahhoz, hogy a szegénység legrosszabb formájának egy részét le tudjuk küzdeni. Természetesen a hajléktalanság és a gyermekszegénységgel kapcsolatos intézkedések a jelenlegi EU kezdeményezéseket kiegészítik. Ezen kívül annyit mondanék még, hogy ezen alap gyakorlati tükröződése az EU alapértékeinek. Ez kézenfogható érté- megnyilvánulása annak, hogy az EU kész kiállni a szegénység elleni küzdelemért és a szociális kirekesztés elleni küzdelemben. Nagyon örülök ennek a mostani eszmecserének, és nagyon szívesen várom a módosítókat, és nagyon nyitott vagyok bármilyen eszmecserére a kollégákkal. Köszönöm. merci. Köszönöm szépen. Őri Csaba, és utána Frederik Árden következnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugye ez a jelentés ez azért van előttünk, mert hogy ki kell találni valamit azok után, hogy az agrárintervenció megszűnik. És ugye rögtön az első probléma itt adódik, hogy az agrárintervenció létével összefüggésben az Európai Élelmiszersegély Program egy igen sikeres program volt, most az a 2,5 milliárd, ami a jó hír az, hogy persze több, mint a 2,1 milliárd, ami még néhány héttel ezelőtt forgott a, a különféle hí, hírekben, de ez a 2,5 milliárd ez mindenféleképpen kevesebb és szűkebb lehetőséget fog biztosítani, ezért egyetértek a jelentéstevő a asszonyal abban, hogy itt eh, akármilyen jól fog dolgozni az Európai Unió, akármilyen jól fog fognak dolgozni az egyes tagországok, mindenféleképpen a korábbiakhoz képest egyfajta csalódásként és visszaélésként lehet megélni. Tehát nyilván az az érdekünk, hogy eh, minél egyszerűbb, minél kevesebb adminisztrációval, minél kevésbé komplikáltan működő alap legyen, hogy csökkentsük azt a deficitet, amit ilyen értelemben tapasztalni fogunk, a legjobb szándékok ellenére is nagy valószínűséggel. Magánál az összegnél, a 2,5 milliárdnál nem csak az a probléma, hogy ez kevesebb, mint amire szükség lenne, és kevesebb, mint amit idézőjelben téve megszoktak a, a, az érintettek, hanem az, hogy az sem világos, hogy ez hogyan érinti majd az egyes tagországoknak a szociális alaphoz kapcsolódó allokációit. Azokon felül kell érteni, közvetlenül a szociális alapból, vagy az egyes nemzeti allokációkat fogja csökkenteni. Nyilván ehhez képest más és más lesz az egyes tagországoknak a viszonya, nem csak itt az Európai Parlamentben, hanem a, a, az Európai Tanácsban is. Tehát ezt mindenféleképpen tisztázni kellene, hogy hogy is állunk itt. Én Alapvetően hasonlóképpen gondolkodunk a jelentéstevővel, nagyrészt egyetértek azzal, azokkal a javaslatokkal, amiket betett. Néhány esetben túl részletezőnek találom az ötleteket, és azt gondolom, hogy a kevesebb az több lenne, de ezt megbeszéljük majd a, a Shadow találkozókon. Nagyon egyetértek, hogy külön kihangsúlyoz az élelmiszer hulladék elleni küzdelmet, mint egy fontos kapcsolódó következményét és elemét ennek a, programnak. Az előbb utaltam rá, kevesebb bizottságot, több operativitást szeretnék látni, itt egy kicsit arányosítanám. A bizottság kicsit bonyolult ellenőrzési és konzultációs mechanizmusokat javasol itt, ezeket valószínűleg lehetne egyszerűsíteni. És végezetül a 60-as módosító kapcsán én egy kicsit bizonytalan vagyok ezzel, hogy jó ötlete a 10%-ot kérni a, a rászorulóktól. Elvben egyetértek azzal, hogy ha valamit kérünk, akkor komolyabban veszik azt, amit kapnak. Ugyanakkor más szempontból elég nyomorúságos a helyzet, és sokszor olyanok vannak, akiknek a 10% is meghaladja a lehetőségét. Tehát itt ebben a pillanatban hezitálok, kétségeim vannak, hogy jó-e az ötlet. A bizottság eredetileg ingyenes adományokat javasol. Beszéljünk még erről, mondom, én ebben a pillanatban nem tudom, hogy, hogy jó ötlete ez, hogy legalább 10%-ot viszont adott esetben elkérjük, meg, meglátjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony. készen állok a vitára, és örülök, hogy a jelentéstevő is e, ez irányú elkötelezettségét tanúsította. Köszönöm. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Néhány gondolat ezzel a jelentéssel és a bizottság javaslatával kapcsolatban. Először is örülhetünk annak, hogy egy európai cselekvés, amit a legsérülékenyebb, legrászolóbbak számára nyújtottunk, ezt szeretnék meghosszabbítani. És a több éves pénzügyi keretben is láthattuk, hogy voltak erre elkülönített pénzek még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy ez a több éves pénzügyi keret igazából még nem végleges. De hát legalább remélhetjük, hogy az. Második gondolatom. Ez egy kicsit csalódottság. A jelentéstevő asszony is mondta, hogy világos, hogy két és fél milliárd az nem elégséges az összes olyan küldetésre, amit ennek az alapnak te be kéne tudni teljesítenie a legrászorultabbak érdekében. Tehát eh, ráadásul még arra is szükség van, hogy, hogy azért is küzdjünk, hogy ne csak megmaradhasson, hanem esetleg növekedhessen ez az összeg. A módosítókkal kapcsolatban, amelyeket a jelentéstevő nyújtott be, örülök néhánynak, és hangsúlyoznám ezek néhány elemét. Az élelmiszer pazarlás kapcsolatban van és itt gondolkok helyi kezdeményezésekre, vagy az én életszínvonalamra, az én életemre. Egy ilyen válság pillanatban nagyon is jelentős az a kérdés, hogy csökkentsük a, a pazarlás, különösen akkor, amikor a rászorultabbak, a legrászorultabbak és a legsérülékenyebbek száma folyamatosan növekszik. Aztán a társfinanszírozás gondolatára is visszatér, ez lehetővé tenné azt, hogy ne legyen egy fék, ami akadályozza a terepen való fellépést. Az utolsó dolog, én is fogok néhány módosítót benyújtani, hogy tovább megerősítsem a kapcsolatot ezen alap, azaz bizottsági javaslat és a szegénység elleni küzdelem platformja között. Tudom, hogy nem ez az egyetlen eszköze a szegénység elleni fellépésnek, nem szabad, hogy ez legyen az egyetlen eleme, de a 2020-as stratégiára ilyenkor mindig gondolni kell, és ezért fontos ennek a kapcsolatnak a megerősítése. Köszönöm szépen. Marian Harkin a Karima Dedi, és még Morán Sájtéja asszony is szeretne felszólalni. Én is feliratkozom a listára, van-e még valaki? Akkor Marian Harkin kap szót. Thank you. I'll just be very brief. Köszönöm nagyon röviden, csak meg szeretném köszönni a jelentéstevő munkáját. Kiváló ötleteket dolgozott bele a dokumentumba, és legnagyobb többségüket támogatni fogom. Négy nagyon rövid megjegyzésem lenne először is együttértek a 100 százalékos finanszírozással, a társfinanszírozás eltörlésével, de azt kérem, hogy ezt, ez legyen önkéntes a tagállamok számára, szeretném tudni, hogy ez, ez erre, ez, e, erről mi a véleménye. Ugye csökkenek a költségvetések, ez elérhetne azt, hogy a legjobban rászorulóknak jut a támogatás, ugyanis néhány tagállamok lehet, tagállam lehet, hogy úgy dönt, hogy nem alkalmazza ezt az intézkedést. Tehát erről szeretném kérdezni a véleményét. A másik kérdés az, hogy tudja-e a jelentős jelentéstevő asszony, hogy még mindig blokkoló kisebbség létezik-e a tanácsban ezzel kapcsolatban, és hogy mit tehet a szakbizottságunk annak érdekében, hogy ezt feloldjuk. Végül pedig a nagyon aktívan megpróbálnám biztosítani, hogy minél felhasználóbarátabb és minél kevésbé administratív terheket terhelő jellegű legyen ez a javaslat. Karim Adedli és aztán Moresetti asszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevő asszony munkáját. Első gondolatom, e szöveg hatáján túlmutatóan szeretnék frakcióm nevében határozott álláspontunkra hivatkozni a költségvetés tervezettel kapcsolatban, ahogy ezt a tanács jelen pillanatban javasolja. Még akkor is, hogyha az utolsó pillanatban a legrászorultabbak számára egy picivel többet adnak, ez az, ez az összeg a jelenlegi programhoz képest kisebb marad, tehát nagyon kevés lesz, és ráadásul a, bizo- a tanács két területen ki akarja terjeszteni a programot. Ez a 2,5 milliárd euró nemhogy csak nemhogy a programok kiterjesztésére nem lesz elegendő, de még a szegénység terjedésének megakadályozására sem. Még egy dolog. Szeretnék egy számunkra, a zöldek számára nagyon fontos témát látni. A szolidáris kisboltok és a minőségi élelmiszer árusítás. Ez is segítene az élelmiszer pazarlás csökkentésében. A helyi termelőknek is segítene a fennmaradásban, és a termelési módszerek, valamint az áruk szállításának a csökkentése révén sikerülne hozzájárulni a klímaváltozás elleni küzdelemhez is. A szegénység elleni küzdelemben nagyon fontos, hogy szezonális, minőségi, friss és tápláló tápanyaghoz jussanak az emberek. Ezzel a jelentéssel kapcsolatban az is fontos, hogy minden partner az operatív program mögé felsorakozzon. A helyi termelők, a, a termelői szervezetek, a kisboltok, vagy azok a társaságok, akik a munka, vagy a hajléktalanokkal foglalkoznak. Ők mind fel tudjanak sorakozni emellé. Ezért az ügy egyszerűsítése nagyon fontos, ez kulcs. Úgyhogy én nem váltom a társfinanszírozásnak a szerepét. Direkt, közvetlenül kell, hogy megkapják a szervezetek ezeket az eszközöket. Ha társfinanszírozás lesz, akkor lesznek olyan államok, akik azt mondják, hogy jó, hát igen, társfinanszírozásra van szükség, úgyhogy akkor ez nekünk nem lesz prioritás, mert nem akarunk rá költeni. Ezért nem támogatom a társfinanszírozást, és Darden kollégával egyetértek. Nem fogunk a csak ezzel az alappal tudni küzdeni a szegénység és a kirekesztés ellen. A tanács és a bizottság is nagyon fontos, hogy vállalja a felelősségét, ahogy innentől kezdve remélem, hogy ezt a parlament meg fogja tenni, mert egy igazi stratégiai, stratégiára van szükség európai szinten, a hajléktalanok támogatására, egy európai szegénységeni küzdelmi platformra, mert az államok csak így fognak elkötelezettek lenni az iránt, hogy csökkentsék legalább 20 millió alá a szegények számát 2020-ig. Nagyon is ideje lépni, mert a szegénység és a kirekesztés már lépett, mégpedig egyre növekvő léptékben hatását kifejti a területeinken. Köszönöm. Euh, Egyből ott folytatom, ahol Karima Deli abba hagyta egyetértek vele, itt az idő, hogy fellépjünk, tegyünk valamit. És hát nem egészen ebbe az irányba haladunk. Hálás köszönet az előadónak azért, hogy ennyire összetett és teljes körű jelentést készít. Nem könnyű a feladata. Egyrészt azért, mert rendkívül nagy hiány van statisztikai adatokból. Ha látom, hogy a jelentés kénytelen 2010-es adatokra építeni. Azt gondolom, hogy elsőként ezt kell kérnünk ma. Ahhoz, hogy valóban hatékony politikát lehessen képviselnünk, és a Karim által leírt irányt tudjuk követni 2020-ig, kötelezni kell a tagállamokat arra, hogy ilyen kimutatásokat tartsanak a politikáik eredményéről. Nincsen erre statisztikai adat, és ezzel kapcsolatban be fogok nyújtani egy módosítót. Tehát kérjük, hogy legyen gyorsabb a statisztikai adatok átvitele, nemek szerint, és úgy, hogy a kor piramist is figyelembe vegyék a statisztikák. Tehát, hogy az élelmiszer alapból mely korosztályok részesülnek. Most beszéltünk a szolidáris kisboltokról, ezek most az egyetemeken vannak. Tehát láthatjuk, hogy egyre fiatalabbak kényszerülnek rá, hogy az élelmiszer alapból segélyet kapjanak. Tehát a módosítókon túlmenően, és a jelentésen túlmenően azt kell kérnünk, hogy megfelelő adatokkal rendelkezzünk, olyan adatokkal, amelyek segítségével meg lehet határozni, hogy a nőkre és a különböző korosztályokra milyen hatása van. Második pont, amelyek kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Egyetértek Marian Harkinnal, ami a rugalmasságot illeti, hogy mennyire van szükség a rugalmasságra. Ez a két és fél milliárdos alap 28 tagállamra irányul. Tehát háromszor módosítottunk az övezetén, a földrajzi övezetén. 28 tagállamról van szó. Eredetileg ez önkéntes alapon működött azok számára, akik a leginkább rászorultak. Nőtt a haszonélvezők száma, tehát a haszonélvezői övezet vagy kör is bővült nagy mértékben a válság miatt, egyrészt a, más, a válság miatt, emiatt nőtt az igény, és ráadásul nem csak az élelmiszer segélyről beszélünk, hanem a lakhatás és a hajléktalanság elleni küzdelmet is bevesszük ide, és a legmélyebb szegénység elleni küzdelemről is beszélünk. Ezen kívül különböző ruhanemű kiosztásáról is beszélünk, arról, hogy nagyobb egyensúlyt kell teremteni az élelmezésben, népegészségügyi, stb. stb területeket is bevonunk. Hogyha ezt a célt el akarjuk érni, akkor ehhez eszközökre van szükségünk. Ez az én következtetésem. Két és fél milliárddal nincsen erre megfelelő eszközünk. Úgyhogy nem szabad ö, azt mondani a tagállamoknak, hogy ö, ők úgy menjenek haza a fővárosokba, hogy azt mondják, hogy sikerült megmentenünk az élelmiszer alapot, hiszen ez az összeg nem elég. De a legrosszabb még most fog jönni. Az a legrosszabb, hogy az alapot kitől vesszük el? Pont a szegényektől. Hiszen az Európai Szociális Alaphoz kapcsoljuk ezt az alapot, és az Európai Szociális Alap kapcsolatban a parlament, parlament azt kérte, hogy ezen alapnak a 20%-át a tagállamokban tartsuk meg azért, hogy a tagállamok tudjanak a szegénység ellen küzdeni. Hiszen a legjobb mozgatóerő a szegénység elleni küzdelemben az, hogyha a szakmai integrációt is megpróbáljuk elérni, és így a szakmai integrációt kell ösztönözni, és pontosan ezen célokat ássuk most alá teljesen ezen politikai célokat, amivel mindenki egyetértett, a 2020-as célkitűzések és a mi szakbizottságunknak a célkitűzései, és akkor közben ezt az egészet szépen most lebontjuk, szétrobbantjuk, hiszen nem megfelelő a költségvetés ennek az alapnak. Messze alatta van annak, mint amire a célok eléréséhez szükségünk lenne, és hát pont a szegényektől vesszük el ezt a pénzt, és én ezt nem tudom elfogadni. Tudom, hogy a karitatív egyesületek nagyon nehéz helyzetben vannak, ők minél többet szeretnének elérni, és állandó nyomásnak vannak a, az igény miatt. Ahogy azt Kerima is mondta, számomra is nagyon fontos a nemzeti, a helyi partnerségek kérdése az, hogy terjesszük a, a minél közelebbi és a helyszínhez legközelebbi fellépést. Azt gondolom, hogy itt is oda kell figyelni arra, elnök asszony, hogy ne legyen semmilyen monopólium, hogy mindenki a politikai célkitűzésnek megfelelően mozgósíthassa az érintetteket. Köszönöm, ezzel kapcsolatban módosítókat fogok benyújtani. Én pedig szeretném az előadónak megköszönni ezt a jelentést, hiszen ez nagyon jó alapnak bizonyul. Már ez elhangzott, de szeretném elmondani még egyszer, hogy attól függetlenül, hogy a bizottság milyen kezdeményezése, kezdeményezés elélt, hiszen ők kezdeményezték ezt, és az Európai Tanács következtetéseitől függetlenül, amely azt a benyomást kelti, hogy megoldottuk a kérdést, megmentettük ezt az alapot. Hát mindenki, aki Berlinben ott volt csütörtökön és pénteken a múlt héten, ők tudják, hogy még nem zárult le ez az ügy, mindenképpen aktívnak kell maradnunk, és oda kell figyelni arra, hogy milyen nehéz egyensúlyt kell kialakítani itt ebben a szövegben. Nem tudom kizárni annak a lehetőségét sem, hogy újból blokkoló kisebbség fog majd kialakulni a tanácsban azért, hogy ez a szöveg ne lásson napvilágot. Úgyhogy oda kell figyelni erre, amikor a módosítókat megfogalmazzuk, és amikor kialakítjuk az álláspontunkat. Ez azt is jelenti, hogy semmiben sem szabad eltérni a határidőktől, és nagyon gyorsan kell lépnünk. Másodszorban hasznosan kell fellépnünk. Megnézzük, hogy a több éves pénzügyi kereten belül hogyan lehetne esetleg kicsit növelni az, az alapköltségvetését. Valahogy erre megoldást kell találni a munkatársaimtól már most kértem, hogy nézzék meg, hogy hogy lehetne egy kicsit ide átcsoportosítani. Azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunknak feladata, hogy az egyes frakciókban ezt az álláspontot képviseljük. Ami pedig Emma Costello szövegét illeti, ezzel kapcsolatban lenne nekem is néhány módosítom. Oda kell figyelni arra, hogy nem szabad túlságosan kibővíteni a megközelítésünket. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy a célcsoportok, ami azt a kérdést illeti, hogy privilegizáljuk-e a hajléktalanokat vagy a gyerekeket, hát ez a kérdés egyrészt arra fog kötelezni minket, hogy az egyes egyesületek sokkal bonyolultabb kritériumok alapján tudnak csak eljárni, és hogyha egy egyértelműen szegénytől azt kell kérni, hogy ilyen és ilyen ö, igazolásokat mutasson fel, akkor ez nem lesz megoldás. És akik ilyen egyesületekkel dolgoztak, nagyon jól tudják, hogy az élelmiszersegélyek haszonélvezői sajnos nem csak hajléktalanok és gyerekek. Vannak itt a szegény dolgozók is, munkavállalók is, akik saját maguk és a családtagjaik is ilyen élelmiszer segélyben részesülnek. Úgyhogy nem szabad túlságosan leszűkíteni a körüket. A második megjegyzésem pedig a társfinanszírozás témájában. Papíron teljesen egyetértek önökkel, csak hát nem szabad, hogy a társfinanszírozás kötelező legyen, de azt el kell érni, hogy lehetővé tegyük, nem szabad megtiltani. Itt kell tehát úgy fogalmazni a szöveget, hogy a kettő között megoldást találjunk. Hát látván a költségvetést, így nem tudjuk fenntartani az egyes tagállamokban a már beindított programokat. Az én országomban az illetékes miniszter azt mondta, hogy vállalja hogy minden hiányzó eurót a kormány fogja kifizetni. Hát én az általam egyébként támogatott kormány miniszterétől nem szeretnék eltávolodni és elhatárolódni. Tehát érdemes azért odafigyelni erre a bejelentésre. Ezen kívül talán a bizottság tudna ebben segíteni nekünk, meg kell nézni, hogy konkrétan ezt hogyan lehet majd alkalmazni. a mostani program 2013. december 31-ig hatályos, és hát tudván, hogy mennyire bonyolult eljárások következnek, meg kell nézni, hogy a 2014-es évben hogyan tudunk eljárni, hiszen nem várhatjuk azt, hogy 2014-ben senkinek nem lesz szüksége az élelmiszersegélyre lezártuk a hozzászólók listáját. Most a bizottságnak még röviden odaadom, megadom a szót. Kérem, nagyon röviden, mert még egy napi rendi pontot szeretnék átvenni a biztos megérkezés előtt. Thank you, Ms. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden megjegyzést és javaslatot lejegyeztem. Elolvastam a már benyújtott módosítókat, és várjuk az újabbakat. Három megjegyzésem lenne. Először is a rugalmasság, amelyet javaslunk össze van kötve a célcsoport definíciójával, illetve a termékek kiválasztásával és a, az segítség kiválasztásával, és a partnerségi elv az, ami itt minket vezet, tehát a partner szervezetek fogják megvalósítani a javaslatokat. Vannak már tagállamokban hasonló rendszerek, és amikor azt mondjuk, hogy a társfinanszírozásnak választhatónak kell lenni, akkor én, mi azt úgy értjük, hogy kötelező nemzeti szinten, ugyanakkor figyelembe vesszük a külön, különböző tagállamok gazdasági helyzetét, és pontosan ezért is javasoltuk a 10%-os támogatást. Ugyanakkor mivel megvannak már a meglevő eszközök, ezért ezeknek kell elsősorban a kihasználtságát növelni, és ezek a partnerségi elv alapján fognak majd végbe menni. Most azt is megértem, hogy a program megvalósításának kezdetéről is kérdések vannak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a rendeletet minél hamarabb elfogadják. A az, az Európai Szociális Alapnak a 20%-ának a szociális befogadásra szánt része nem ennek nincs köze a legszegényebbeknek szánt összegekhez, tehát ez nem befolyásolja egyáltalán a szegényeknek szánt összegeket. Nincs tehát ezek között együtt összefüggés. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy az élelmiszer hulladék is nagyon fontos forrása lehet az, azon emberek ellátásának, akiknek nincs megfelelő mennyiségű élelmiszer, és ezzel kapcsolatban már a különböző ellátóhálózatokat is megtekintettük, illetve akár határokon átnyúló lehetőségeket is megnéztünk annak érdekében, hogy az olyan élelmiszer, amit nem kellene hulladékba dobni, hanem felhasználható ilyen célra, az akár határokon átnyúló jelleggel is eljuthasson az erre rászorulókhoz. Aztán egy hozzászóló mondta, hogy ez nem helyettesíti a szegénység elleni átfogó stratégiát, tehát ezzel, nem tud, ezzel teljes mértékben egyetértek. Kérem, hogy távirati stílusban az előadó reagáljon még az elhangzottakra. Köszönöm szépen, biztos vagyok benne, hogy a módosítók a legtöbb kérdést le fogják fedni. A 10%-os költséggel kapcsolatban ez tehát egy önkéntes költség lesz, és sok, rend, sok szervezet nem fogja úgy ezt jóvá hagyni, de akkor is önkéntes marad, és csak 10% lesz az értéke. Aztán a kev, minél kevesebb adminisztrációs teherre kapcsolatosan is minden mondottal, kimondottal egyet értek, és még azzal is egyetértek, <clears throat> hogy egyelőre nincsenek megfelelő statisztikák, sokkal átfogóbb statisztikákra van szükség. Ugyanakkor ki kell egyensúlyoznunk a statisztikák és az administratív terhek közötti egyensúlyt. A társfinanszírozással kapcsolatban egyetértek a bizottsággal, ugyanakkor úgy gondolom, hogy nincs szükség a társfinanszírozásra, mivel ez az alap olyan sok hozzáadott finanszírozást nyújt már is, hogy ez csak további adminisztratív terhet jelentene. Egyetértek mindazokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy a költségvetés nem elegendő. Több ország vesz részt ebben, és szélesebb, a, szélesebb lesz a köre is, tehát a részvétel, illetve az önkéntes részvétellel kapcsolatban azt tudnám elmondani, nagyon fontos lenne, hogy a pénz az alapítványban maradjá, maradjon, és nem tudni, hogyha, hogyha az országok a kimaradást választják, akkor benne marad-e a pénz az alapban. Az, a, a bizottság ezért is bizony szeretné aláhúzni, hogy az pénz nem az országoké, hanem a szegénység miatt a pénzre rászoruló embereké. Nagyon jó, hogy lesz külön költségvetési sor erre, és ezért az ESK, ESA e 20%-ának felhasználását nem fogja, fel, nem fogja érinteni ez az összeg. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, köszönöm szépen a bizottságnak azt a készségét, hogy minden, minden kérdést megválaszolt, és hát várom a további módosítást, módosítókat, remélem, hogy nagyon jó programot fogunk tudni kialakítani, és igaza van elnök asszonynak, hogy még nem eh, lábaltunk ki ebből a válságból, ezért nagyon fontos, hogy minél gyorsabban megoldást találjunk erre a helyzetre, és hogy minél előbb elfogadásra kerüljön ez a javaslat. Köszönöm szépen, módosítók benyújtásának határideje február 26-12. Március 20-21-én fogjuk megvizsgálni őket. A 22, április 22-én szavazunk róluk, a 20. napi rendi pontot elhalasztottuk, úgyhogy következik a 41 módosító indítvány, amelyek Sógor Csaba jelentéséhez érkeztek, a Nők Európai Unión belüli oktatási foglalkoztatási mobilitása. Sógor úr, a szó. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Szeretném megköszönni a munkámhoz nyújtott segítséget, mind a 42 módosítót, melyek alapján úgy látom teljesebbé tehetjük a véleménytervezet szövegét. Együttesen szakterületünk csak nem minden érzékeny kérdését sikerült beépíteni a dokumentumba. A szegénység problémájának a kezelése, az egészségügyi ellátás javítása, a nemek közötti bérszakadék problematikája, a munkaköri szegregáció visszaszorítása, a mobilitás, az ágazati nemi szegregáció, a fogyatékossággal élő nők helyzete, a szociális biztonság jogosultságának ordozhatósága, a nők munkaerőpiaci beilleszkedése, stb. kérdésekben. Nyelv és filális okokból magam is benyújtottam két módosítót, de ezek csak a tervezett szöveg minőségének javítását szolgálják. Nem lesz nehéz kompromisszumos javaslatokat megfogalmaznunk, hiszen sok módosító azonos tartalmú. Ennyi, köszönöm. Merci beaucoup, Madame Köszönöm, Blinkevics Éte asszony következik. Köszönöm szépen, szeretném a jelentéstevő munkáját megköszönni. Úgy gondolom, hogy együttes erővel nagyon, nagyon jó véleményt fogunk tudni készíteni a nők eh, EU-n belüli mobilitásáról. Én 16 módosítót nyújtottam be, és úgy gondolom, hogy képesek leszünk kompromisszumokat találni. Amikor a nők oktatás szempontjából történő integrációjáról beszélünk, akkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az egészségügyi gondozás és a szegénység aspektusát is be kell vennünk ebbe, különösen az idősebb nők esetében. A nők mobilitásáról beszélve azt arra is gondolnunk kell, hogy még mindig nem mindig nagyon messze vannak egymástól a nők és a férfiak ugyanazért a munkáért készhez kapott bérei. Azon kívül szeretném megemlíteni a különböző korú korcsoportokhoz tartozó nők helyzete közötti különbséget, illetve a különböző szociális rétegek közötti különbséget. Azon kívül a fiatal nők helyzetét is szeretném kiemelni, illetve arra az állásfoglalásra szeretném felhívni a figyelmet, amelyet május 24-én, illetve ez év január 16-án fogadtunk el, ahol a tagállamok pontosan azt ösztönzik, hogy legyen egy fiatalokra vonatkozó garancia. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is ösztönöznünk kell a fiatal nők oktatási és munkavállalási célú mobilitását, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a fiatal nők foglalkoztatása növekedjen. A módosítómban egy másik fontos aspektust is megemlítek, mégpedig a képzést. Az is fontos, hogy a nők megfelelő szintű képzést, illetve élethosszig tartó képzésben részesülhessenek úgy gondolom, hogy a jelentéstevővel folytatott együttműködés segítségével be tudjuk dolgozni módosítóimat a dokumentumba. Köszönöm szépen, kívánna bárki más hozzászólni. Nem? A bizottság? Nem? Sógor úr, szeretne Brinkevicsét asszonynak válaszolni, nem? Remek? Eh, nem remek, de hát legalább időben vagyunk, és ez örvendetes. Március 20-án fogjuk megvizsgálni a módosítókat, 21-én szavazunk, és a Nőjogi Bizottság időben megkapja az áprilisi szavazásához a szöveget. Ezzel a napi rendi ponttal is végeztünk, most egy percre felfüggesztem az ülést, amíg a biztos úr megérkezik. Bien, chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux, puisque... Tisztelt kollégák, folytassuk is a munkát, hiszen a biztos úrnak sikerült ideérnie. Nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk, és bemutatja még ma, amikor elfogadták ezt az anyagot, a szociális beruházási, befektetési csomaggal kapcsolatban, sokáig vártunk erre, és most a biztos úr is mutatta, hogy hát nem tudom, hogy a, az oldalak száma alapján dönthető el, hogy mennyi megoldást tartalmaz, de hát látszik, hogy ez egy komoly anyag. Biztos úr, meg is adom a szót, kérem, hogy ezt mutassa be. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Elnézést kérek a késésért. Nagy örömmel tudom bemutatni az önök szakbizottságának a szociális befektetési csomagot, valóban egy vaskos kötet. Mindjárt az Európai Bizottságbeli elfogadásának napján hozom ezt el. És hadd mondjam el, hogy nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament és különösen az önök szakbizottsága milyen komoly ö, hangsúlyt fektet arra, hogy a szociális dimenziót megerősítse. Ezt mutatják a nemrég elfogadott jogszabályok és jelentések is, a szovjetszka jelentés, valamint az AGS szociális aspektusairól elfogadott jelentés. A szociális befektetési csomag nagyon sok olyan pontra reagál, amelyeket ezek a parlamenti állásfoglalások tartalmaznak. Kiegészíti azt a ciklust, amit egy évvel ezelőtt kezdtünk el, a nyugdíjakról szóló fehérkönyvvel, folytattunk az április 12-i foglalkoztatási csomaggal, majd decemberben a fiatalok foglalkoztatási csomagjával, és úgy gondolom, hogy ez a csomag hármas célt szolgál, amit az Európai Stratégia már 2010-ben is tartalmazott. Az elmélyülő gazdasági és szociális válságra reagál, és előkészíti a szakpolitikák szociál, vagy szorosabb koordinálását az EU-n belül jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság nagyon komoly következményekkel járt. Barroso elnök úr is az Európai Unió helyzetéről szóló beszédében szociális vészhelyzetről beszélt múlt szeptemberben. A foglalkoztatás hiánya már több mint 120 illetve több mint 120 millió embert érintő szegénység folyamatosan terjed Európában. Egyre több ember él az utcákon. És ezek a tendenciák nem fognak megváltozni, hogyha nem lépünk. Hogyan találjuk meg az utat a pénzügyi válságból? Ez ebből a szempontból rendkívül fontos. Mindazonáltal a jóléti államok modernizálása is épp olyan fontos, és ez a mai csomag főleg ezt célozza. A tagállamok szociális politikáinak tanulnia kell a legtöbb, a legjobban teljesítő európai jóléti államoktól egyszerűbbeknek kell lenni, az életciklus megközelítést kell alkalmazni, koherensebbnek kell lenni, és fel kell lépni a nemek közötti egyenlőség ellen. Ez a csomag a gyermek szegénysége ellen is tartalmaz javaslatokat, amit az Európai Szegénységi Platform már két év, két hónappal ezelőtt megígért. Az egyenlőtlenség csökkentése már a fiatalok között a korai gyermekgondozásba való beruházása minden nemzeti kormánynak célja kell, hogy legyen. Emellett elfogadtunk ma egy jelentést is, valamint további iránymutatásokat, amelyek szintén a tagállamok szociálpolitikai reformjának a középpontjában kell, hogy legyenek. Az inkluzív ö, gazdasági növekedés és a minőségi szociális szolgáltatások a fontos elemei ennek. E, analitikus dokumentumokat is beépítettünk. A hosszú távú gondozás, a lakhatás és a hajléktalanság adataira hagyatkozunk. A között költségvetést hatékonyabban kell felhasználni, hogy jobban tudjunk reagálni a válsághelyzetre. A szociális védelmi rendszereket a tagállamokban az európai szemeszter részeként át kell tekinteni, és javítani kell eszközeinket amelyel ezt megtehetjük. Például referencia költségvetésekre van szükség, amelyen mérni, mérni lehet a minimum bére kiegészítésének a hatásait. Az Európai Szociális Alap és egyéb európai eszközök a szociális beruházásokat kell, hogy támogassák. Jobb gyermekgondozás, a lemorzsolódás, iskolai lemorzsolódás elleni fellépés, a képzés javítása, a munkahelyre teremtés és a munkaerőpiacra való beítás támogatása is fontos témák. Az ESZA erőforrásainak legalább 20%-át minden tagállamban arra kell fordítani, hogy a szociális befogadást előmozdítják és a szegénység ellen küzdenek. Az ESZA ezen kívül legalább 25%-át a kohéziós politikai, ESZA mellett a kohéziós, politi, kohéziós alapok 25%-át is erre kell fordítani. Az Európai Parlament és a tanács közötti várható tárgyalások a többéves pénzügyi keretről valószínűleg kitérnek majd erre. Továbbra is az ESA a szociális beruházás fő erőforrása, de nagyon fontos, hogy legyen kapacitásunk más erőforrásokat is bevetni ezen célokra. Annak a biztosítás, hogy az ESA eléggé fel van töltve, ahogy azt az Európai Tanács is javasolta, és hogy az ESA beruházásainak a hatékonyságát javítsuk, egyformán fontos célok. Elnök asszony, tisztelt képviselők, a szociális beruházás nagyon fontos, hogyha ki akarunk lábalni a válságból, mégpedig erősebben és versenyképesebben. A tagállamoknak az emberi tőkébe kell beruházni, és a szociális kohézióba. Ha most beruházunk, akkor a tagállamok elkerülhetik azt, hogy sokkal magasabb pénzügyi és szociális költségeik merüljenek fel a jövőben. Sajnos látunk példákat az olyan szociális, arra, hogy a szociális kiadásokat a versenyképesség vagy hasonló koncepciók nevében csökkentették, megtizedelték, de ennek a költsége nagyon magas lehet. Nem akarunk minden szociálpolitikát megcélozni most az EU-ban, de a jelenlegi helyzetben azt várjuk, hogy a jövőről és a, az európai szociális modell, a szociális dimenzió és a jóléti állam jövőjéről folytassunk elmélyült vitát. Érdeklődéssel várom a további együttműködést az Európai Parlamenttel, az önök értékeit az igazságos és befogadó társadalom tekintetében nagyra értékeljük mi is. Köszönöm. Alexandro Szerkász fog szót kapni. Madame Morin de először Morin Sárti asszony. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm biztos úr, hogy bemutatja nekünk az elemzését arról, hogy milyen szociálpolitikára van szükség az EU-n belül, és elmondta, hogy mennyire komolyan veszi a szociális befektetéseket. Nagyon jó, hiszen mi is ezt nagyon fontosnak tartjuk. És ön is tudja, hogy a szakbizottságunkban minden politikai hovatartozáson felül rendkívül komolyan küzdünk azért, hogy a többéves pénzügyi keretből elvárjuk, hogy a kohéziós alap 25%-át a szociális befektetésekre tartsák fel az Európai Szociális Alapból. Számunkra ez az első számú kérés, ez az első számú politikai szándék, amelyet kifejezünk a kohéziós alapon belül. Mikor azt halljuk, hogy bizonyos tagállamok milyen sürgetően kérik, hogy a FEDER a regionális fejlesztési alappal kapcsolatos kiadásokat hogyan kellene felhasználni. Hát azt gondolom, hogy az Európai Szociális Alappal kapcsolatos állandó jelentéstevőként el kell, hogy mondjam, hogy nagyon komolyan vesszük azt, hogy ezt a 25%-ot a kohéziós alapból megtartsák az Európai Szociális Alapból azt gondolom, hogy az ön elszántsága és az ön szándéka, hogy támogassa a szociális politikákat európai szinten, nos, ezt a szándékot kell minnyájunknak képviselni, és tiszteletben kell tartatni a tagállamokban is. És ugyanígy fontos, hogy ugyanilyen keményen álljunk ki azért, hogy az Európai Szociális Alap 20%-át a legrászorultabbakra lehessen költeni, és arra, hogy a nyomor ellen lehessen küzdeni. Ez a két politikai célkitűzés számunkra teljesen elengedhetetlen. Ezen kívül nagyon pontosan leírta, hogy hogyan fejlődik a szegénység. 120 millió európai, az 500 millióból, ez egy igen komoly rész, tehát 120 millió európai áll a kirekesztés és a szegénység szélén. Elmondta, hogy mennyire fontos, hogy a válságból találjunk kiutat. Azt szeretném elmondani, hogy nagyon hiányzik számunkra, hogy pontos képet kapjunk tagállamonként hogyha a tagállamoktól azt akarjuk kérni, hogy politikai erőfeszítéseket és pénzügyi erőfeszítéseket tegyenek arra, hogy a mély szegénység ellen fellépjenek, akkor azt kell kérni tőlük, hogy nyomonkövetési eszközöket és monitorozási eszközöket alkalmazzanak. Kik azok, akik mély szegénységben élnek, kik azok, akik élelmiszerszegélyre szorulnak, és kik azok, akik a legmélyebb szegénység szélén élnek. Sokat beszélünk erről, de meg kell nézni, hogy mi a nők és a férfiak aránya, mi a korpiramis azon személyek között, akik a ö, szociális kirekesztés és a szegénység kategóriájába kerülnek. Az az érzésünk, hogy egyre fiatalabbakról beszélünk, de ez csak érzés, benyomás. Mi azt szeretnénk, hogyha ma az Európai Unió a tagállamok számára kötelezővé tenni azt, hogy legyen egy irányítási rendszer, amelyel hatékonyan lehet visszajelezni erről a szegénységről. A második kérdés, amiben egyetértünk, ön utalt rá, hogy mozgosítani kell az embereket a nemek közötti egyenlőtlenségek miatt. Jelenleg a nők munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatban vizsgáljuk meg a válság kihatását. És megint csak mindenképpen küzdenünk kell a nők-férfiak közötti egyenlőtlenségek ellen, és ahogy azt ön is mondta, a karrierbeli különbségek ellen. Elmondta, hogy a gyerekek oktatásával kapcsolatban komoly beruházások vannak, de szeretném, hogyha elmondaná, hogy a karrier egyenlőtlenségek ellen milyen eszközökkel lehetne küzdeni. Ezen kívül, ami a tanács döntéseit illeti a legrászorulóbbakkal kapcsolatos segélyalappal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ma nem teszünk eleget értük. És nem hiszem, hogy én lennék az egyedüli. Nagyon sok kollégám egyetért ebben. Két és fél milliárd euró most, amikor többször már módosítottunk az övezeten, a fellépési övezetén, hiszen nem csak élelmiszersegélyről beszélünk, hanem egészségügyi segélyről, ruhasegélyről, higiéniai segélyről, a hajléktalanok segélyéről is beszélünk. Megváltoztattuk ezen kívül a haszonélvezők körét is, és ma 28 tagállamban már most tudjuk, hogy a két és fél milliárd euró nem lesz elég. Másrészt pedig azt is látjuk, hogy az Európai Szociális Alap ö, milyen mértetet ölt. Elnök asszony, már Szerkasz az urat felírtam, ö, Benatú asszony és Bauer Edith és Filip Benyó, Őri Csaba. Más valaki szeretne hozzászólni? Lambert asszony, akkor itt lezárom a hozzászólók listáját. Mindenkinek két és fél percet adok. Szerkesz euh, euh, úr, koordinátorként kicsit több, tehát három percet adok önnek, de utána Benaratú asszonynak két perc. Köszönöm szépen elnök asszony. Én mindenféle privilégiumot ellenzek, de mivel, hogy egy sor képviselő nevében fogok beszélni. Köszönöm szépen, hogy kicsit több időt ad nekem. Köszönjük szépen biztos úrnak először is ezt a kezdeményezést, mivel ez új lexikoni adatot vezet be a mi politikai szótárunkba, lexikonunkba, ez pedig a befektetés. Nagyon köszönöm ezt a kezdeményezést, jó javaslatokat hallottunk, és köszönöm szépen azt a politikai erőfeszítést is, amelyet tett. Látjuk, hogy van egy olyan sor kérdés, amely elsőként, első alkalommal merül fel most ebben az összefüggésben. Például számunkra nem csak az a kérdés, hogy az alapokat megfelelően osszuk el, hanem most már valóban van egy konkrét százalék adat is, 25 százalék, illetve 20 százalék, ami a szociális befogadásra kell, hogy fordítódjon. Nagyon sok jó ötletet hallottunk biztos úrtól, ugyanakkor nincs megfelelő számú cselekvés, kezdeményezés ezek mögött, amely az Európai Unió drámai helyzetét kezelhetné. Néhány héttel ezelőtt láttam, hogy Párizs legkeményebb kerületeiben milyen a helyzet, és úgy tűnik, hogy ez a helyzet csak romlik, és a politikai pénzügyi kapacitás csökkentése ahelyett, hogy azt növelnénk, csak tovább rontja majd ezek, ezt a helyzetet. Úgyhogy amit eh, itt most el tudunk mondani, az tulajdonképpen csak eh, tovább, eh, sér, tovább rontja az emberek helyzetét, akik most már valóban csak a civil szervezetek könyöradományaitól függenek. És hát ő rájuk nézve tényleg sértő is az, ami, az a tétlenség, amit itt látunk, pedig hát felelősek vagyunk a helyzetük megoldásáért. Tehát támogatjuk Önt, de arra kérjük, hogy végre teremtsünk egy valódi szociális pillért az Európai Unióban, hogy ne csak a pénzügyi, gazdasági kérdéseket oldjuk meg, hanem a szociális kérdéseket is. És ehhez nem csak több és jobb kommunikáció szükséges, az e, döntéseket végig kell, végbe kell hajtani, és meg kell támogatni megfelelő pénzügyi forrással. támogatására számítunk, és remélem, hogy az európai szociális oldal ugyanolyan jó lesz majd egyszer a szándékok terén, mint a gazdasági. Köszönöm, biztos úr. Kollégáimhoz hasonlóak támogatom a szociális befektetést. Szerintem, itt vagyok, szerintem ez nagyon fontos. A 25%-os gondolat, amit a szociális kérdésekre elkülönítünk, ez nagyon fontos gondolat. Olyan pillanatot élünk, amikor az állampolgárok nézik, hogy mit csinálunk, és látják, hogy a, a tanács által fogadott tanács ezzel inkoherens, nem ugyanebbe az irányba megy. Tehát küzdenünk kell, mert a szociális kérdés fontos, ennek vannak, megvannak a költségei, de kell, hogy legyen egy olyan költségvetés is, ami ezt kiegészíti, és nem lehet egy autoritár, csak pénzügyi és gazdasági kérdésekre vonatkozó költségvetésre ezt megtenni kell, hogy legyen minimális szociális védelem és minimális szociális jogok. Van az ENSZ-ben egy bizottság, aminek én is tagja vagyok, és amely globális szinten egy minimum szociális jogok csomagját próbálja elfogadtatni. Mi itt az Európai Unióban nem tudnánk e, előjárni ebben. És hiszen mivel nekünk megvannak az értékeink, megvan a történelmünk, ezt a ezt az alapot legyünk az elsők, akik létrehozzák. A szociális biztonsági rendszerek közötti koordináció már megvalósult, de a jogokkal kapcsolatban kell, hogy legyen egy közös elképzelésünk. Minden országnak más az útja, mások a ö, hagyományai, de közösek a céljaink, és egy ilyen szociális alap, nem tudom, hogy esetleg ő át tudná venni ezt a gondolatot, hogy ezzel szorosabbra vonjuk a kapcsolatokat. Eléggé borzasztó az, hogy vannak szociális minimumrendszerek, amelyek nem engedik meg azt, hogy tisztességes életet érnek az állampolgárok, mert a szegénységi küszöb alatti szociális támogatásokat kapnak csak. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy a szociális támogatások legalább elérjék a szegénységi alapot, egy olyan jövedelmet biztosítsanak az embereknek, ami kiemeli őket a szegénységből, és ezután olyan fellépésekre és programokra is van szükség, amelyek a problémák megoldására összpontosítják a, költ, az el, a beruházásainkat. Edith Bauer, Badi, Bauer Edith következik. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a lehetőséget. Én három konkrét kérdést szeretnék föltenni. Nagy örömmel hallottam, hogy a jóléti állam modernizálására is összpontosít majd a bizottság. És az a kérdésem, hogy ezt hogy képzelik el? Vajon, vajon föloldjuk azt az ellentétet, ami, ami a szociális csapda helyzet és a munkavégzés közt feszül, mert idáig az, a, az az alapvető álláspont, hogy a szociális segélyekhez, a szociális ellátáshoz nem szabad munkavégzést követelni. A másik kérdésem az, azt látjuk, hogy aprózódik el a, a, a szociális alap. Vajon sikerül-e szinergiát teremteni, vagy ugyanarra fogjuk használni a, az összes alapot pénzhiányában? Itt most gondolok a, a leginkább rászorultak alapjára, amit épp ezelőtt egy órával tárgyaltunk, a szociális alap 20%-ára, hogy nem-e ugyanazt a, a problémát fogjuk sok alapból finanszírozni. Harmadik kérdésem a gyerekekre vonatkozik. Itt milyen prioritást lát a biztos úr? A családpolitikát fogjuk támogatni, az oktatási intézményeket, hogy hova, milyen, milyen, milyen irányai vannak a, a gyerekszegénység megoldásának. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Phil Benyon, utána pedig Őri Csaba úr kapszott. Köszönöm. Üdvözlöm azt a koncepciót, hogy legyen egy szociális befektetési csomag. Persze ennek a hatékonysága majd a részleteiből fog kiderülni, nem a címéből. Meg kell néznünk azonban a címet is, és nézzük meg a befektetés szót. Ragaszkodjunk ehhez, mert nagyon fontos, hogy a jólétet nem más módon érjük el. Megnéztem néhány programot, például Birminghamben, amelyek a legnehezebb esetekre koncentrálnak. Például hagylégtalan fiatalok, akiknek soha nem volt munkája, és akik már megszokták azt, hogy hajléktalanok. Őket egy helyi szervezet összegyűjtött az utcákról, és egy intenzív programmal megpróbálták elérni azt, hogy két éven keresztül ne kerüljenek vissza az utcára, és a két év végén úgy tűnt, hogy a legtöbbjüknek van ö, munkahelye. Ez egy nagyon célzott szociális beruházás volt, ahol a beruházásnak az volt a célja, hogy függetlenné, gazdaságilag függetlenné tegye őket. Ezt a fókuszt meg kell tartanunk akkor is, amikor az embereket a függőségből a függetlenség felé szeretnénk elmozdítani. Én ezt értem a beruházás alatt. És szerintem ezt az irányt kell keresnünk. Mert így tudunk valóban hozzájárulni a gazdasági fellendüléshez. Azzal, hogy lehetővé tesszük az embereknek, segítünk nekik a, megfelelő élethez való hozzáállást és a készségeket elsajátítani az ilyen programok által, ezzel tudunk segíteni a gazdasági fellendülés felé való elmozdulásban is, és abban, hogy egy olyan pozícióba kerüljünk, amikor a jövőben már ritkában fordulnak elő ezek a problémák, és nem egy ördögi, hanem egy éppen ellenkező irányú körbe lépünk. Szeretném, hogyha majd a jövőben egy kicsit konkrétabb ötleteket is hallanánk, de a megközelítést üdvözlöm, és remélem, hogy a biztos úr eh, majd figyelembe veszi, amit az imént mondtam. Elnök, köszönöm szépen, Őri Csaba, és utána Jean Lambert következnek. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, tisztelt biztos úr, eh, hogy őszinte legyek, nyilvánvalóan nem tudtuk átnézni még ezt a nagy anyagot, meg hát ma fogadták el. Amit láttam, és amit hallottunk most a biztos úrtól, annak alapján az a benyomásom, hogy sok új nincs ugyan benne, de egy tisztességes anyagnak tűnik. Egy olyan anyagnak, amely a tagállamokat és az európai intézményeket egy közös gondolkozásra hívja fel, kiemeli benne azokat a legérzékenyebb pontokat, ahol, a, amiről közösen kéne gondolkodnunk. Hogy őszinte legyek, engem is az a vonat fogott meg a, a biztos úr fölvezetőjében, akkor azt mondta, hogy modernizálnunk kell a jóléti államot. Ez nem egy egyszerű dolog, ezt valamennyien tudjuk, hisz a jóléti állam, vagy amit olyan sokszor mindig meg akarunk védeni, az európai szociális modell, egy olyan korszakban született, amikor egyrészt a gazdaság felívelt, most pedig válságban vagyunk, akkor a népesség kétharmada dolgozott és egyharmadát kellett eltartani, most egyharmad dolgozók és kétharmadát kell eltartani. Tehát ezek eléggé nyomós okok ahhoz, hogy valóban modernizálni kelljen a jóléti államot, és gondolkozzunk közösen azon, hogy mi az, amit ebből feltétlenül meg kell menteni, mi az, amit, milyen új eszközökre van adott esetben szükségünk, és hol vannak tartalékok, amiket elő kell mozgatni. Tehát én azt tudom mondani a, a biztos úrnak annak alapján, amit itt láttunk, különösen örülök, hogy a, a gyerekszegénységgel kapcsolatos problémát ilyen exponáltan megjelenítik az életen átvaló tanulással, a munk munkáltathatóságra irányuló elemeket különös hangsúlyal láttam itt, ezeket én mind ö, ö, pozitívnak láttam, és csak azt tudom mondani, hogy ha ez valóban egy felhívás egy közös gondolkodásra, ha úgy tetszik a jóléti áram reformja érdekében, akkor mi készek vagyunk ebben együttműködni. Jean Lambert. Jean Lambert. Right, um, thank you, Commissioner. There... Köszönöm szépen, biztos úr. Kérdést szeretnék feltenni a gyermekszegénységgel kapcsolatos ajánláshoz. Először is nagyon nagy örömmel látom, hogy ez végre megjelent, mert már nagyon régóta készülődik, de most különösen az Európai Unió pénzügyi eszközeinek mobilizálásáról szeretnék érdeklődni, hiszen vannak olyan alapok, nem feltétlenül azok, amelyekkel mi foglalkozunk, de olyanok, amelyek például különösen a roma integrációs intézkedésekkel kapcsolatosak, és amelyeket nem használtak ki megfelelőképpen a tagállamok. Tehát az érdekelne, hogy az ön főigazgatósága hogy fog együttműködni majd a bizottság más részével, annak érdekében, hogy a gyermek szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos célokat teljesíteni tudják, és hogy milyen alapokat lehet még aktiválni annak érdekében, hogy a közös célokat elérjük hiszen nagyon sokan szenvednek többszörös diszkriminációtól, többszörös hiányt szenvednek, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy ön a bizottság más részeivel, hogy kíván ő együttműködni annak érdekében, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Eh, eh, köszönöm szépen, tisztelt szakbizottsági tagok, először is nagyon szépen köszönöm ezt a kedves fogadtatást és a dicsérő szavakat. Köszönöm szépen a kérdéseket is. Benyon úrnak igaza van, a cím nagyon fontos, és elmondhatom, hogy a cím már tavaly nyáron sikert aratott, amikor először merült fel az a gondolat, hogy ilyen célú, ilyen fajta kezdeményezést tegyünk. Hiszen a cél már önmagában is megmutatja azt, hogy újító szándékkal, új megközelítés alkalmazásával szeretnénk most indítani, kezelni a szociális politikát, és remélem, hogy lesz majd idejük a részleteket is megtekinteni, és akkor ez a részletekben ki is fog kristályosodni. Miért gondolkozunk egyáltalán ezen a modernizációs törekvésen? Ez nagyon fontos kérdés. Azért tesszük ezt, mint ahogy Őri úr is elmondta, a szociális védelmi rendszerek a a háború utáni történelem különböző időszakaiban jöttek létre, és a gazdasági rendszereink fejlődése, az Európai Unió, a globalizációs folyamatok és a válság is egy sor kihívás elé állította ezeket a struktúrákat. Olyan kihívások, amelyek ugyanakkor lehetőségek is, tehát nem csak negatív fejlődésre kell itt ebben koncentrálnunk, és nem csak a negativitásokról kell beszélni. Például a hosszabb és egészségesebben leélt élettartam az magában egy olyan pozitív dolog, amelyet a nyugdíjról szóló fehér könyvben is kijelenthettünk. A jóléti államok között nagyon nagy különbségek vannak, és a szociális politika elsősorban tagállami hatáskörben tartozik. Ugyanakkor van egy jogokról szóló nyilatkozat, és ezekbe a szociális jogok is beletartoznak, és EU szinten már van egy sor olyan eszköz, amely tudja támogatni a jóléti államok jobb működését. Az elmúlt években is különösen a válságra adott válaszként megerősítettük a gazdaságirányítást, de ezt ki kell egyensúlyozni, mégpedig úgy, hogy a foglalkoztatás és szociális kihívásokra is reagálunk, és segítünk a tagállamoknak abban, hogy az ezzel kapcsolatos problémákat megoldják a gazdaság és pénzügyi problémák megoldásával párhuzamosan. Tehát az a kérdés, hogy ezt a szakadékot be tudjuk-e tölteni, amely az EU-s szintű jognyilatkozatok és a, az eszközök felhasználása, valamint a tagállamok felelőssége között tátong a szociális politikák terén, egy ilyen igen nagy igényeket támasztó időszakban. Erre az a válaszom, hogy háromféleképpen lehet ezt megtenni. Először is a már elindított nyílt koordinációs módszerrel működő kezdeményezéseket tovább lehet fejleszteni. Nagyon jó lehetőség van arra, hogy az indikátorrendszer tovább tudjuk fejleszteni, illetve a benchmark rendszert az általános módszertanban, ugyanis ez segít abban, hogy a szociális politikánkon belül a megfelelő pénzügyi döntéseket is meghozhassuk. Aztán a szociális alapok kihasználása, amely már is nagyon sok jó tapasztalattal és jó gyakorlattal rendelkezik, amelyet aztán át lehet adni olyan országokba is, olyan régióknak is, ahol még nem léteznek jól bevált gyakorlatok. Azon kívül a dokumentumban azt is leírtuk, hogy hogy szeretnénk a gazdaságirányítás témájába integrálni olyan kérdéseket, mint például a gyermekgondozás, vagy más olyan javaslatok, amelyek például a nők foglalkoztatási lehetőségeiről szólnak, amik ugyan már az elmúlt két évben felmerültek, de most először van lehetőségünk szisztematikusan megtárgyalni őket ebben a csomagban. E, a parlamenttel és a többi érintettel, valamint a tanácssal egyetértésben. Tehát, hogy az európai szemeszteren belül az ezzel kapcsolatos tartalmat hogy tudjuk megerősíteni. A modernizáció sok más elem bevételét is jelenti. Olyan szakértői csoportra támaszkodtunk, amely a foglalkoztatási főigazgatóságnak segített abban, hogy a szociális befektetési csomagot kifejlesz-e, és ugyanaz a kérdés bukkant föl állandóan a munkájuk során, mégpedig az, hogy, a no, hogy az északi jóléti államok miért sikeresebbek, mint a többi állam, és hogy az ő módszereikből mi az, ami átvehető más országokban is. És hogyha a részleteket megtekintjük, akkor tényleg meghatározhatjuk azt, hogy ha nem is minden, de a jól bevált gyakorlatokból mi az, ami átvehető. Ezeket a gondolatokat is rendszeresen meg fogják találni a dokumentumban, hogyha alaposan elolvassák azt, a fő nyilatkozban, illetve a különböző munkadokumentumokban egyaránt. Vannak újítások, vannak nyitások is Bauer Edith kérdésére, például a feltételesség területén. Tehát van, lesznek olyan, olyan támogatások, amelyek valóban követelményekhez lesznek kötve, és itt is megnézzük az északi tapasztalatokat, de nem csak azokat, hanem például, ha megnézzük Brazíliát, ott nagyon sikeres szegénység elleni küzdelmi programok működnek, ahol bizony a támogatások, illetve az átutalások követelményekhez vannak kötve. Lehet, hogy nem ez lesz a fő vonás, de minden esetre kiegészítő eszközként, illetve az EU-ban már használatos eszközök mellett ez is szerepelhet. Még a pénzeszközökről egy szót szólnék. Moras Sártyé asszonynak köszönöm a támogató szavakat, és az Európai Szociális Alapról szóló hozzászállását. Valóban jelentős különbséget jelenteni az, hogyha Európai Uniós szinten tudnánk ennek az felhasználásáról dönteni, mégpedig azért is, mert vannak olyan eszközök, például az fiatalok foglalkoztatásáról szóló eszköz, illetve a legjobban rászorulók segítéséről szóló intézkedések is pontosan az Európai Szociális Alap nagyon konkrét bevonásával készültek el, úgyhogy nagyon jó, hogy az EU szintű felhasználását ennek az alapnak most konkrétabban meg tudjuk fogalmazni, és sokkal jobban tudjuk ellenőrizni is a felhasználását azzal a helyzettel ellentétben, hogy ez csak a tagállami preferenciák után sorra következő maradék alapként lenne felhasználható. Nem akarom tovább vesztegetni az idejüket, és biztos vagyok benne, hogy lesz még egy sor más lehetőség arra, hogy tovább beszéljünk erről a témáról. Ez most csak egy ilyen első, nagyon rövid és lényegre törő vita volt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, hogy már a szöveg elfogadása napján eljött hozzánk. Természetesen lesz még lehetőségünk vitázni. Ez tényleg csak az első nagyon intenzív eszmecsere volt. Köszönöm, hogy eljött.